tudni Hansgert Pöteringnek, az Európai Parlament elnökének a szót, aki évről évre mindig megtiszteli a konferenciánkat. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen tisztelt Anna Zaborska, igen tisztelt eh, Margot Wallström, igen tisztelt biztos úr, Vladimir Spidla, igen tisztelt kolléganők, kedves kollégák. És kedves kollégák, akik a nemzeti parlamentekből jönnek, akik az Európai Parlament képviselői, igen tisztelt hölgyeim és uraim, És a hölgyeknek külön üdvözletet mondok a mai nap alkalmából az Európai Parlament nevében a vendégeinket is szeretettel üdvözlöm az Európai Parlament plenáris üléstermében. Nagy öröm számomra, hogy a nemek egyenjogosításának és a nő jogok szakbizottságának meghívására itt a Nemzetközi Nőnapot megünnepelhetem önökkel, és a nők és az európai parlamenti választások kérdését megvitathatjuk. Meg szeretném köszönni az albizottságnak elkötelezett munkáját, különösen Anna Zaborska asszonynak, aki ilyen elkötelezetten folytatja munkáját. Néhány hét vál, néhány hónap választ az európai parlamenti választásoktól, alig több mint 90 nap, június 4, 4 és 7-e között 375 millió európai polgár szavaz majd a 27 tagállamból. Ők választják majd meg az európai parlamenti képviselőket az elkövetkező 5 évre. A mai nap ezért különösen jól kiválasztott időpontnak tűnik azért, hogy a nők által a mai politikai életben játszott nagyon fontos szerepről gondolkodjunk, eszmét cseréljünk. Úgy tűnik, hogy leszállt még egy repülő Európa valamely pontjából, vagy pedig egy busz érkezett, egy turista busz, de egy hatalmas csoport érkezett be a terembe. A nők részvétele az Európai Parlamentben, illetve a különböző európai testületekben és az ő részvételük nagyon fontos az Európai Unió demokratikus fejlődésért és az egész társadalom érdekében. Az Európai Unió létrejöttétől kezdve mindig figyelt a nők szerepére a társadalomban, és síkra szállt a munkavilágában, a civil társadalomban és a politikában való nagyobb női részvétel mellett. A nemek közötti egyenlőség elvét az Európai Parlament európai szinten is síkra szállt ezért. A már a római szerződésben, tehát az 1957-es szerződésben is szerepelt a nők és férfiak egyenjogosításáról szóló kijelentés, még ha korlátozott jogerővel is bírt ez, de folyamatosan terjedt ennek a hatása, alkalmazása, és a Lisszaboni szerződésben végül is szerződéses kitételé vált a nemek közötti egyenlőség elve. Azt reméljük, hogy a Lisszaboni szerződés és ezzel a nemek közötti egyenlőség valósággá is válik a különböző szakpolitikai területeken is. Az Európai Parlament a nők támogatása területén általánosságban és a politikai életben való részvételük során pedig specifikusan és mindig az ügy élharcosa volt. 1979-ben Simon Waite választotta meg a parlament a közvetlenül megválasztott Európai Parlament első elnökének. Az a megtiszteltetés ért akkor, hogy ott lehettem, itt lehettem a parlamentben, és én magam is Simon Vét választottam, rászavaztam, és uh, Louisa Weiss uh, nyitotta meg az Európai Parlament 79-es első ülését, uh, ő volt a elnök, és feledhetetlen élmény volt számomra, hogy ez az idős hölgy, aki az egész 20. századot eh, át és keresztül élte, végig élte, megnyitotta a ülés Strasbourgban, és az új parlament egy fontos épületét Louis Weissről nevezték el, és most eltérek a anyag papíromtól. Ő nagyon tudatos volt akkoriban, hiszen az ő pártja, az Ulman rendszerét akarta akkor bevezetni, ugyanis azt mondta ez a párt, hogy ez a hogy az európai parlamenti mandátumokat évente kell rotálni, nem nagyon értékelt ez a párt az ő véleményét. Nos, hát Louise Weiss volt az, aki elég bátor volt, és azt mondta, hogy ezt a rendszert ő nem fogadja el, és bár semmi fajta uh, joggal nem rendelkezett, mégis kitűnő példával élt Európa és a nők ön tudata érdekében, és ez nagyon nagy hatással volt rám, akkor, mint az Európai Parlament még fiatal képviselőjére. 1979-ben kilenc parlament eh, volt az egész világon, aki valaha nőt választott elnökének. Most Simon Weyről beszélek ismét, az első közvetlen választott parlament elnöke, elnöke volt. Ausztria 1927-ben tette meg az első lépést, amikor felkészültem erre az ülésre, akkor ezt akkor találtam erre a tényre, tehát hogy Ausztriában 1927-ben egy nő volt a házelnöke. Ma a 188 fennálló parlament egyik házának 30 házban nő az elnöke. Azra számítottam, hogy ez a szám magasabb lesz, mert nagyon sok nagy tudású értékes nőt ismerek a gazdaság vagy a politika területén. Az Európai Parlament mindig hangsúlyozta, hogy a nők szerepe milyen fontos a politikában. És mind helyi, mind nemzeti szinten, mind pedig az Európai Unió szintjén nem elegendő a nők részvétele. Az Európai Parlament ezen felül pedig állásfoglalásaiban gyakran kihangsúlyozta, hogy a különböző értékek, tapasztalatok és elvek, eh, amelyeket a nők vallanak és megszereztek életük során hozzájárulhatnak ahhoz, hogy új témák kerülnek a politikai napirendre és új perspektívát lehet alkalmazni a politikai kérdések feldolgozása során. Az Európai Parlament ezen felül arra is utalt, hogy a döntéshozó testületekben lévő alacsony női képviselet akadályozza az Európai Unió demokratikus fejlődését. Úgy gondolom, hogy társadalmainknak meg kell találni azt a lehetőséget, hogy hogyan lehet a nők részvételét mind nemzeti, mind európai, mind nemzetközi szinten elmélyíteni és biztosítani. Ezzel összefüggésben az Európai Parlament több alkalommal hangsúlyozta a pártok fontos szerepét, és felszólította őket, hogy szüntessék meg az összes akadályt, amelyek a nők részvételét közvetve vagy közvetlenül akadályozzák. Azzal a céllal, hogy jobb egyensúlyt hozunk létre a választott testületekben nők és férfiak között. 2008. szeptemberében az Európai Parlament például egy jelentést fogadott el az egyenjogosításról, amelyben az Európai Bizottságot és a tagállamokat szólítjuk fel, hogy eh, foganatosítsanak intézkedéseket, hogy a nők helyi, nemzeti és európai szinten jobban bekapcsolódhassanak a politikába. Kedves kollégák, igen tisztelt hölgyeim és uraim! Az Európai Unió megalapítása óta a parlamenti képviselő nők részaránya jelentősen nőtt. 1952-ben az Európai Montán Unió idején 6% volt, 1979-ben 16% volt az Európai Parlamentben a nők képviselete, és a mostani ciklusban már 31%-os. A testületekben a nők szintén 30 vagy még magasabb százalékkal vannak képviselve. A hét frakció közül háromnak elnöke vagy társelnöke nő, az Európai Parlament alelnökei között öt nőt számlál, 14-ből öt nő, két kvesztorunk is van, Astrid Luning itt is van körünkben, és 14 nő pedig a delegáció vezetők között van. A delegációk azok a testületek, amelyek a más országokkal való kapcsolatainkat ápolják. Ezen felül pedig a szakbizottságok e- és albizottságok e, elnökei közül 22 közül 6 nő. Engedjék meg, hogy a következőket kihangsúlyozzam. Nem a kevésbé fontos szakbizottságokról van szó, hiszen a nőjogi és az egyenjogosítási szakbizottság mellett a gazdasági és monetáris, az ipari, kutatás és energiaügyi, valamint a belső piac és fogyasztóvédelmi szakbizottságok elnökei nők, elnök-nők, ami azt jelenti, hogy túl kell tekintenünk az egyszerű statisztikai számokon, és láthatjuk, hogy milyen fontos szerepet játszanak a nők a politikában olyan területeken, amelyek hagyományosan férfi területek voltak. Aggályosabb ugyanakkor, hogy a nők választási részvétele 1979 óta alacsonyabb az európai parlamenti választásokon, mint a férfiaké. Még hogyha 2004-es választásokkor, amikor nagyon megközelített a választási részvétel adatai férfiak és nők körében az, ad, az megközelítették egymást az adatokat, akkor is nagyon komolyan kell vennünk ezt a különbséget, ezt a diskrepanciát nekünk, politikusoknak, lett legyen szó férfiről vagy nőről, nagyon figyelnünk kell a különbözőségekre. Igen, tisztelt kollégák, kedves hölgyeim és uraim! Száz évvel ezelőtt New Yorkban 15 ezer ember tüntetett eh, a jogaik és a méltóságok elismerése érdekében. Azóta a nők jogainak védelmének kérdése, valamint a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség megteremtésének célja a társadalom sok területén fontos széllá vált, és sokat eh, el is értünk. Ugyanakkor még sokat meg kell tennünk azért, hogy a nemek közötti egyenjogosítást, eh, mint horizontális feladatot, tehát a szakpolitikák közötti feladatot is érvényesítsük. A mai konferencia jó lehetőséget kínál európai és nemzeti parlamenti képviselők számára arra, hogy kicseréljék tapasztalataikat arról, hogy milyen szerepet játszanak a nők a politikában, egyrészt mint választók, másrészt pedig mint eh, a választópolgárok képviselői. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy önökkel együtt megnyithatom ezt a konferenciát, és minden jót, sikert kívánok, és jó vitát kívánok ehhez a munkához. Még egyszer szeretettel üdvözlöm Önöket a házban, és köszönöm figyelmüket. Vážený. pán predseda. Igen, tisztelt elnök úr. Kedves Hans Gert. Köszönöm szépen ezeket a köszönöm a látogatásodat, hogy meglátogattad az ülésünket a Nemzetközi Nőnap alkalmából. A jelenléted nagy súlyt ad ennek a konferenciának, és ezért nagyon hálásak vagyunk. De hálásak vagyunk azért az üzenetért is, amelyet közvetítettél, amely ilyet üdvözlő szavaidból kihallhattunk, kiolvashattunk. Nagyon fontos üzenet ez, mind az európai parlamenti képviselők, mind a nemzeti parlamenti képviselők, mind a civil szervezetek képviselői számára, illetve a ide meghívott látogatók számára. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament elnöke egy ilyen üzenetet küld, jelesül, hogy a nők nagyon fontos szerepet játszanak a politikában, és megszívlelendő ez az üzenet, hogy az európai polgárok vegyenek nagyobb számban részt az európai parlamenti választásban, azért is, hogy a férfiak és nők közötti egyenjogúságot jobban érvényesíteni lehessen. Nagyon fontos megállapítanunk, hogy milyen komplex a munka ebben az intézményben, és az előadásból hallhattuk, hogy a férfiak és a nők egyre nagyobb egyenlőségben végzik a munkát. Köszönöm szépen elnök úr a látogatását, köszönöm szépen az előadását. Most pedig, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy eh, magam részéről is szeretettel üdvözöljem Önöket. A Nőjogi Szakbizottság a mai napot egy hallatlanul fontos napnak tartja. Minden évben megszervezünk ezt a konferenciát, amely mindig egy aktuális kérdésre koncentrál. Természetesen a választások évében értelemszerűen az európai parlamenti választásokra koncentrálunk, nem csak az házelnökének szeretnék köszönetet mondani, hanem más politikusoknak is, Wallström is, biztos asszonynak, Spidla biztos úrnak, valamint a soros elnökség képviselőjének, aki eljött, nem csak az EU politikusai azok, akik részt vesznek az ilyen konferenciákon, hanem külföldi vendégek is, például a Pán-Európai Parlament elnökasszonya, vagy pedig a török miniszterasszony is körünkben van. Palesztinából, Izraelből jöttek civil szervezeti képviselők. Mindig a súlypont közötti téma alapján hívunk meg vendégeket. Engedjenek meg, hogy, engedjék meg, hogy néhány szót szóljak arról a kérdésről, amelyéről ma eszmét cserélünk, és hogy még egyszer megvizsgáljuk azon tapasztalatokat, amelyeket az európai parlamenti választások során használhatunk. A soros elnökség képviseletében Kocap, Kocsap urat várjuk, még nem érkezett meg, de hamarosan megérkezik. Üdvözlöm az Európai Bizottság alelnök asszonyát, aki az intézményközi stratégiával és a kommunikációval foglalkozik, tehát Margot Wallström asszonyt, és Spidla biztos urat, és üdvözlöm aki pedig a foglalkoztatás, a szociális kérdések és az egyenlő esélyek kérdésével foglalkozik. Úgy hiszem, hogy minnyáján fontos tapasztalatokkal rendelkezünk, és megosztjuk majd egymással ezeket a tapasztalatokat. Külön üdvözlöm Astrid Luling asszonyt körünkben, aki a rangidős képviselője a háznak. 1965-től 74-ig már a ház képviselője volt. Úgy hiszem, hogy sok mondandója lesz a kérdéshez. Ezen felül Gurmai Zitát is üdvözlöm, aki a képviselők intézmény közi hálózatát képviseli, ezen felül európai parlamenti képviselő, ez egy nagyon fontos informális hálózat. Ülésünkre egy tanulmányt is előkészítettünk, amelyet a FEM szakbizottság készítetett. A választási kvótarendszereket vizsgálja ez a tanulmány az egyes Európai Uniós tagállamokban. Druda, Drude Dahelrup, a Stockholmi Egyetem professzora fogja ezt a tanulmányt bemutatni nekünk. Természetesen nagy kíváncsisággal figyelünk az önök véleményére, álláspontjára. Örülök ennek a vitának, és még egyszer szeretettel üdvözlöm Önöket konferenciánkon. Engedjék meg, hogy már is átadjam a szót a bizottság helyettes elnökének, Margot Wallströmnek a szót. Parancsoljon! Thank you very much, uh, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma, és önökkel együtt ünnepelhetem a Nemzetközi Nőnapot. Hallottuk már Pöttering úrtól, elnök úrtól, hogy ez különleges év az európai demokrácia történetében, hiszen júniusban választások következnek el. Európában a népesség 52%-át teszik ki a nők, ezért számomra, és gondolom önök számára is, rendkívül fontos az, hogy a nőket megfelelően képviseljék, ez a demokrácia egyik alapkérdése. Most röviden három dologról szeretnék beszélni. Először is, mit jelent ma Európában nőnek lenni? mit tesz Európa, illetve mit tesznek az európai intézmények a nőkért, és mit tehetnek a nők önmagukért és Európáért. Néhány példával szeretném azt érzékeltetni, hogy mit jelent ma az, hogy valaki Európában nő. 22 éves Dinetta esetével kezdeném, a Rigai Egyetemen matematika szakos tanuló, diák. Az a nagy dilemmája, hogy egy lett eh, IT eh, cégtől fogadjon el egy állást, avagy fejezze be tanulmányait Párizsban. Szerencsés lány, netta, de egészen biztos, hogy annyi pénzt nem fog tudni keresni, mint a barátja. A nők Európában általában 16%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak ugyanazért a munkáért. Észtországban ez a különbség több mint 20%. A férfiak és nők közötti fizetés különbség lassan csökken, legalább száz, év telik, bele, száz évbe beletelik, amíg megszűnik ez a különbség. Egyelő munkáért egyelő fizetés azonban ö, szerepel szerepel ö, az európai alap törvényekben. Következő példa, Ilona 26 éves, munkára jelentkezik, ugyanakkor azt mondják, azt közlik vele, hogy sajnos nem tudják kiválasztani, hiszen erre a munkára csak férfiakat vesznek fel. Helyette takarítónői állást ajánlanak neki. Aztán Ilonának ezt, me, megbüntetik, ezt a, megbüntetik ezt a vállalatot. Ilona ugyan nem kap semmilyen kompenzációt, de a cég egy új ö, telephelyet nyit meg, és itt már Ilona kap munkát. Másik példában, Németországban ö, Louise munkát kér, munkát keres, de a gyerekei ö, délutáni ellátását meg kell oldania. Tehát otthonról dolgozik. Nagyon sok millió nő van, aki hasonló helyzetben jár, mint Louise. Az európai társadalomnak nagyon, számára nagyon fontos lenne, hogy a gyermekek ellátását megoldják, hiszen öregszik népességünk. Még olyan gazdag országok, mint Németország, sem vezette be az anyaságra vonatkozó szabályokat, egészen addig, amíg az európai szerződések erre nem kötelezték. Mindig nagyon nehéz a magán és a magánéletet és a munkát összeegyeztetni. Nagyon sok nő esetében még mindig hátrányt jelent az, hogyha gyerekeik vannak, amikor a munkaerőpiacon próbálnak elhelyezkedni. Amikor Ineta, Ilona és Louise nyugdíjba mennek, akkor általában, elmondhatjuk, hogy átlagosan alacsonyabb lesz a nyugdíjuk, mint a férfiaknak. Statisztikai lapon elmondhatjuk, hogy a három nőből legalább az egyik fizikai ö, vagy másmilyen erőszak áldozata lesz majd párkapcsolatukban, vagy akár ö, a párkapcsolat vége után is. Simone de Beauvoir szavai parafrazálva, még mindig férfi világ. Mit tesznek az európai törvényhozók és jogszabályalkotók a helyzet megváltoztatásáért? Véleményem szerint az európai intézményekben nagyon sokat teszünk a nőkért, a nemi alapú megkülönböztetésért nagyon sokat teszünk. A 70-es évek óta az európai jogszabályok próbálják a nők életét javítani, és nagyban megemelkedett a női dolgozók aránya. Az egyetemek diplomázói közül a diákok 59%-a imáron nő. Az anyasági, a gyessel kapcsolatos jogokat kiterjesztettük, és a gyermekellátás, a gyermek gondozással kapcsolatos jogszabályok is jobbak. A szociális partnerek az ezzel kapcsolatos jogszabályokat el, előtérbe helyezik, és nem sokára az Európai Parlament is szavaz majd erről. Nagyon fontos az, hogy tájékoztató munkát is végezzünk a nemek egyenjogúságával kapcsolatos kérdésekről. Nagyon fontos az erőszak elleni harc, gondolok itt a házasságon belüli erőszakra is. Nagyon jó programjaink vannak, tehát jó kezdeményezéseink, de vajon elégséges-e ez? Elmondhatjuk-e azt nyugodt lélekkel, hogy a nőket foglalkoztató problémákról, problémákat kezelni tudjuk? Most rátérnek a harmadik témára, mit tehetnek a nők Európáért és önmagukért. Évtizedek óta nőknek megvan az a joga Európában, hogy szavazzanak, illetve indulhassanak választásokon. Nem volt azonban ez könnyű elérni. Finnország volt az első ország, ahol ez a győzelem megtörtént, ott több mint száz évvel ezelőtt, ezelőtt a nők vallástól, életkortól függetlenül szavazhattak. Ezóta természetesen nagy előrelépés történt. Hosszú utat jártunk be. Az Európai Unió 27 tagállamában a miniszterek, illetve a parlamenti képviselők kevesebb, mint egy negyeden nő. Mi a helyzet az európai intézményekben, a női dolgozókkal? 30 éve, hogy az első közvetlen választásokat megtartották az Európai Parlamentben, de még mindig az Európai Parlamenti képviselőknek csak egy harmada nő. Ezen 30 év alatt két női parlamenti elnök volt, az Európai, Parlament, Európai Bizottságnak azonban még sosem volt női elnöke. Az Európai Parlament, az Európai Bizottságban most rekordokat döntünk, hiszen a 27 biztosból 10 nő. Elmondhatom, hogy az Európai Parlamentben alul reprezentáljuk a nőket. Nem azt a romantikus Elképzelés szeretném kelteni, hogy a nők jobbak, de hogyha a nőket, ha a nőket a ö, szakpolitikák, ez a politikai döntéshozatali pozíciókban nem megfelelően képviselik, akkor nem valósul meg az egyenlőség. A nők ötleteire is szükség van. Aneta, Ilona, Louise, példáink keresztül láthatjuk, hogy milyen problémákkal szembesülnek a nők. Ezeket, úgy, ezeket nagyon gyorsan kell megoldani, és gyorsabban lehetne ezeket megoldani, hogyha az Európai Uniós törvényalkotós asztaloknál több nő ülne. Tehát a kvalitatív változásra van szükség az európai döntéshozatali politikában. A választásokon meg kell növelni a női jelöltek számát. Én szívem szerint azt szeretném, hogyha minden pártlistán ugyanannyi férfi és nő jelölt foglalna helyet. Tudom, hogy az országokban nem azonos a helyzet, sem jogi, sem kulturális szempontból. Még olyan esetekben is, ahol a jogszabályok nem írják elő a kvótákat, jó lenne, hogyha politikai nyomást gyakorolnánk a e, e, pártokra, illetve a e, tagállamokra nincs hiány jó női jelöltekben, de a realitás azt mutatja, hogy a férfiak inkább férfiakra szavaznak. Arra is ösztökélni kell a nőket, hogy menjenek el szavazni. Vegyenek jobban részt az európai parlamenti választásokban. a 50-50, az 50-50 százalékos projekt, illetve kampány pontosan erről szól. Ursula Plaznik, Bibiana Ido, nagyon sok biztos asszony és biztos is támogatja ezt a kezdeményezést, és természetesen önök is csatlakozhatnak ehhez. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt európai állampolgárok! Nem az európai intézmények kötelessége kizárólag, hogy kampányoljon a nemek egyenlőségéért. Nagyon örülök annak, hogy körünkben itt vannak a nemzeti parlamentek képviselői, és nagyon sok civil szervezet is képviselteti magát. A mai ülésen itt minden résztvevőnek a feladata, hogy harcoljon a nemek egyen, esélyegyenlőségéért, és próbálja meg azt elérni, hogy a nők képvisel, képviselete megnőjön a döntéshozatali pozíciókban. Mindannyian tehetünk ezért, mindannyian elmagyarázhatjuk, hogy az Európai Unió férfiért és nőkért is van, illetve hogy a nők hangja is szám, számít Európában. A bizottság egy interaktív vitát nyit a Debate Europe weboldalon a nők szerepéről. Március 27-ig lesz aktív ez a weboldal, a weboldalon ez a vita, és remélem, hogy Európa utcáira is eljut ez a kérdés. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Na, Európáról beszélünk, de a nők jogai mindenhol nagyon fontosak. Március 7-én és 8-án a moróviai, egy moróviai konferencián is részt veszek, Ellen Johnson Sirleaf és a finn elnök vezetésével rendezett konferencián is részt fogok venni. A nők sokan vannak, de nagyon sokáig a nők hangjai a nők, hangjai, hangját nem hallották meg, a nők szükségleteit nem hallották meg, nem figyeltek oda rá, hogy mit szeretnének a nők. A nők a leggyengébb állampolgárok, nekik van a legcsekélyebb gazdasági és társadalmi forrásuk, ezért nagyon sokszor külön erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy felerősítsük hangukat. Véleményem szerint az elkövetkezendő választás kiváló alkalmat biztosít arra, hogy jobban meghalljuk a nők hangját. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy meghallgat. Uh, merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Uh, köszönöm szépen, alelnök asszony úr. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót. a szociális kérdésekkel, esélyegyenlőséggel foglalkozó biztosnak adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy ma önökkel közösen megünnepelhetem a Nemzetközi Nőnapot, és köszönöm szépen a meghívást erre a rendezvényre. Hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire nagyra értékelem a mai lehetőséget, és párbeszédet folytathatok önökkel, az Európai Parlament képviselőivel, illetve a nemzeti parlamentek képviselőivel. Az ilyen párbeszédeknek köszönhetően javulhat a tagállamok és az Európai Unió intézményei közötti egyeztetés, és azt gondolom, hogy így érhetjük el a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget. Az esélyegyenlőség az Európai Unió egyik alapvető értéke. Nagyon fejlett társadalmaink arra alapulnak, hogy mindenkinek ugyanolyan jogai kell, hogy legyenek. Hölgyeim és uraim, ez önmagában nagy érték. Nem pusztán egy eszközről van itt csak szó, hanem eh, mindenki számára előnyös az, hogyha a nők is ugyanolyan mértékben képviseltetik magukat a társadalomban, mint a férfiak. És azt gondolom, hogy az esélyegyenlőséget mindenütt meg kell teremteni, és az egyenlő bánásmódot. Egy etikai útról van szó, illetve lehetőségről, és ezt nagyon fontosnak tartom. Ennek az alapvető értéknek a lenyomata az Európai Unió szerződéseiben is szerepel. És fontos, hogy az európai tagállamok erre nagy hangsúlyt fektessenek. Polgáraink mindennapjait érinti ez a terület. Elköteleztük magunkat arra, hogy az Európai Unió minden fajta politikáját a gender mainstreaming területén is figyelembe vesszük az összes európai politikánál, tehát érvényesítjük az esélyegyenlőséget. Kiegyensúlyozottabb a jelenlegi helyzet, mint a múltban. Az elmúlt években a nők foglalkoztatási aránya növekedett, és 2007-ben ez az arány magasabb volt, mint 85 os a Lisszaboni célhoz közelítünk, amely 60%-os, és ezt a foglalkoztatási stratégia is rögzíti. De továbbra is követnünk kell ezeket a problémákat, meg kell őket oldanunk. A jelenlegi gazdasági válság rosszabbíthat a helyzeten. Az Európai Unió minden eszközt meg fog ragadni arra, hogy a nők ne változó értéket képviseljenek a társadalomban, hiszen ők nagy szerepet játszhatnak a válság megoldásában. A nők képzettségi szintje sokkal magasabb iskolázat, iskolázottsági szintje sokkal magasabb, mint korábban. 60%-a a felsőoktatás végzettséggel rendelkezőknek nő az Európai Unióban. A jelenlegi célokkal azonban még nem lehetünk elégedettek a nők általában hátrányos helyzetben vannak a férfiakhoz képest. Két példát szeretnék említeni, korábbi példákat már hallhattunk. A nők és férfiak fizetése közötti különbség 17%-os. Március 3-án elkezdtünk egy európai kampányt, és én számítok az önök támogatására annak érdekében, hogy ezen a területen sikerüljön előrelépnünk. A nők hozzá férése a vezető pozíciókhoz a mai téma. És azt gondolom, hogy nem kell senkit emlékeztetni arra, hogy a nők átlagos képviseltettsége a nemzeti parlamentekben mindössze 24%-os, és a kormányokban ez az arány szintén nem sokkal jobb. Az Európai Parlamentben a nők arányánél magasabb 31%-os, ez magasabb, mint a nemzeti parlamentekben. De a nők száma nem növekedett az 1999-es választások óta. Az idei évi parlamenti választások, európai parlamenti választások egy újabb lehetőséget biztosítanak a nők képviseletségi arányának növekedéséhez. Nem szabad ezt a lehetőséget elszalasztanunk. Ami a magánszférát illeti, a nagy európai vállalkozásokban az igazgató tanács tagjainak mindössze 11% a nő. És ez jellemző a vállalkozásokra. Általában nagyon kevesen vannak női vezetők. Bizonyos országokban jobb a helyzet, mint másokban. Törökországban nagyon rossz ez az eredmény. De ha Norvégia példáját vesszük, ott az igazgató tanácsi tagoknál a bőrzén jegyzett nagyvállalkozások esetében több mint 40%-os a nők aránya és itt be lehet bizonyítani azt, és látható egyértelműen azt, hogy az egységegyenlőség eh, érdekében hogyan lehet a helyzeten változtatni. A bizottság továbbra is azon fáradozik, hogy az esélyegyenlőség minden szempontját érvényesítse a különböző politikai szinteken. A jelenlegi gazdasági helyzetben fontos, hogy megfelelően járjunk el. Szeretnék néhány olyan lépésről említést tenni, amelyeket már megtettünk az esélyegyenlőségi tervünk keretében. Az adatbanknak köszönhetően kiderült az, hogy a nők és a férfiak képviseltetettsége a vezető pozíciókban nem megfelelő, és a bizottság készített egy elemzést. Fontos, hogy a politikában javuljon ez az arány, és más területeken is. Kulcspozíciókban nagyon kevés nőt találunk, és a politikai pártok még nagyon sokat kell, hogy tegyenek annak érdekében, hogy a helyzet jobbra forduljon. A magánszférában is javulnia kell a nők és férfiak képviseltetettségi arányának. Tehát fontos, hogy több nő legyen vezető pozícióban a vállalkozásoknál és a nagy vállalatokban. felelősségteljes demokráciáknak jellemzője kell, hogy legyen az, hogy több nő tölt vezető pozíciót. Egyre több tanulmány bizonyítja azt, hogy növekszik a nők aránya a vezetői pozíciókban. Az elmúlt évben alapítottam egy új európai hálózatot, és itt különböző európai hálózatok kerülnek összekötésre, amelyek aktív tevékenységet fejtenek ki, és itt sokkal hatékonyabb lépéseket várunk. A 2009-es év nem csak az európai politikák számára fontos, hanem a nők számára is. Az európai parlamenti választások, az új bizottság kinevezése, illetve a társadalom különböző grémiumaiban is fontos, hogy új szereplőket válasszunk meg, és nevezzünk ki, több nő jelenjék meg itt is, hiszen így a gender mainstreaming elve sokkal jobban érvényesülhet. Fontos, hogy egyensúly valósuljon, valósuljon meg tehát a képviselteket illetően, és több nő vállaljon vezetői szerepet. A jelenlegi rendszerek nem mindig biztosítanak lehetőséget a nők számára ahhoz, hogy tehetségüket kiaknázzák. A politikai pártok megfelelő szerep, illetve nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy erősítsék a nők szerepét sokkal több nő szerepel jelenleg a választási listákon, mint amennyit aztán meg is választanak. Ez nem elegendő. Fontos, hogy a politikai pártok továbbra is fáradozzanak azon, hogy a választási rendszereiket átdolgozzák, ezzel foglalkozzanak, hiszen a választási rendszer is hátrányosan érintheti a nőket. Azok a szabályozások, amelyek nem megfelelően kezelik a nőket, és nem biztosítanak számukra lehetőséget a képviselethez, a feladatok vállalásához, ezeket meg kell változtatni. Fontos, hogy több női jelölt szerepeljen a választási listák első helyein. Hölgyeim és uraim, még egyszer hangsúlyozni szeretném a bizottság felelősségét és a saját felelősségemet is az esélyegyenlőség megvalósításában. Az esélyegyenlőségi terven belül ezt az elvet tartottuk szem előtt, és remélem, hogy a 2009-es választásokat fel fogjuk használni arra, hogy ezt az esélyt kiaknázzuk és erősítsük a nők szerepét a politikában is. A nemzeti parlamentek is nagyon fontos szerepet játszanak ezen a területen, és remélem, hogy továbbra is együtt tudunk majd ezekben a grémiumokban dolgozni. Köszönöm. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, minister. Miniszter úr, köszönöm szépen. Köszönöm hozzászólását. És már is meg szeretném adni a Cseh Köztársaság képviselőjének, egyben a soros elnökség képviselőjének a szót. Az emberi jogok és nemzeti kisebbségek miniszterének, Michael Kocábnak szeretném megadni a szót. Parancsoljon, miniszter úr, Kocáb Takže Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt biztos asszony, igen, tisztelt biztos úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy röviden hozzászóljak azokhoz a kérdésekhez, amelyeknek az aktualitását nem lehet eléggé túlértékelni, különösen az európai parlamenti választások közelettén. Egy-két kérdésben ugyanakkor persze ismétlésekbe kell, hogy bocsátkozzam. Meg fogom ismételni mindezt, amit Spidla biztos úr már mondott. De ami előadásaink egymástól függetlenül készültek, ezt hangsúlyozni szeretném, még hogyha látásmódunk hasonlatos is. Közeleg a Nemzetközi Nőnap, és mint tudják, a nők választójogához vezető út nem volt egy egyszerű út. A nők kemény harccal küzdöttek meg a választójogért, de hogyan néz ki a aktív választójog kérdése? Egyrészt egyenjogosítottak férfiak és nők, de mégiscsak a politikusi szakma még mindig férfi szakma, és a férfiak határozzák meg a politikai prioritásokat, mi több a politikai kultúra, a férfiak fele orientálódik, a férfiakat veszi figyelembe, és nagyon sok akadály van, amely megakadályozza a nők politikában való részvételét. Például az előítéletek, vagy pedig a férfiak és a nők szerepéről alkotott konzervatív kérdések. Hogy a nő törődjön csak a fakanállal és a gyerekekkel, mármint hogy asszony maradjon a fakanálnál, és nevelje a gyereket, de ne a verje a gyereket, persze. Ezt halljuk még mindig, és ez megnehezíti a nők szerepvállalását a társadalomban, és elvonja figyelmet arról a kérdésről, hogy a nőknek egyszerre több helyen is meg kell felelniük az elvárásoknak. Otthon, a munkahelyen, a pályán. Az intézményekben pedig gyakran akadályokba ütköznek, és a választási rendszerek sem kellőképpen biztosítják az átjárhatóságot, és a jelöltek kiválasztása a pártokban jelenti a legfontosabb instrumentumot, a legfontosabb eszközt, melyel a nők részvételét növelni lehet. A nők az Európai Unió lakosságának 51%-át teszik ki, Ám hogyha a kormányokban vagy a parlamenti képviselők között vizsgáljuk meg a nők képviseletét, a részarányuk sokkal alacsonyabb. Mondok még néhány statisztikai adatot ezzel kapcsolatban, melyről Spidla biztos is beszélt. Az Európai Parlament képviselői között 31% nő bizottságban, 37% a nők aránya, azonban a nemzeti parlamentekben átlagban csak 24%-ban képviseltetik magukat a nők. Egészen addig, amíg az egyenjogosítás elvei nem érvényesülnek, a nők továbbra is nehézségekbe fognak ütközni. Pedig nagyon sok intézkedést foganatosítottunk már a diszkrimináció megszüntetése érdekében is. Ne felejtsük, a nők érdeklődnek a politika iránt. Sokan azt gondolják, hogy ez nem így van, de jól látható, hogy helyi és regionális szinten a nők milyen komoly szerepet vállalnak, és a civil szervezetekben is a nők képzettsége magas. És komoly sikereket érnek el önkormányzati és regionális szinten láthatjuk, hogy intenzíven érvényesítik érdekeiket, és érvényesülnek maguk is. A legmagasabb politikai szintjén, a parlamentekben, a kormányokban javul a nőszerepvállalás, de még nem tökéletes. A gender mainstreaming a politikai pártok belső mechanizmusait is át kell, hogy hassa többek között a jelöltök, jelöltek kiválasztása során. Ez a stratégia teszi lehetővé, hogy a hozzáférés útjában álló nehézségeket meghaladják. Kívánatos, hogy a nők nagyobb szerepet vállaljanak a politikában, nem csak az egyenjogosítás hangzatos elvérek érvényesülése érdekében, nem, azért, mert igazán egyenjogosítani kell a nőket, egyenlő lehetőségeket kell számuk, számukra kínálni, ez nyitja meg a politikába vezető utat. A nők választási listán való egyenjogú képviselete nem mond ellent a jelöltek szabad állításának elvének, hiszen mindenkinek rendelkezni kell azzal az eséllyel, hogy magát is jelöljék, jelöltessék. Persze a választási kvóták fontos lehetőséget kínálnak a nők szerepe növelése területén, de vannak ennek az elvnek, a kvóta elvnek ellenzői is. Úgy gondolom, hogy anélkül, hogy átmeneti intézkedéseket foganatosítanánk, tizedekig tartana, amíg a nők helyzete javulna, a nők képviselete javulna. De nem csak a kvóták bevezetésére gondolok, a pártok, az oktatási rendszerek, a szakszervezetek, a nem kormányzati szervezetek és más szereplőknek is fontos szerepet kell játszaniuk, hogy növeljék a női szerepvállalást. Hosszú távú feladat ez. És feladatunk az is, hogy a társadalmi nem vagy a genderről alkotott sztereotípiákat meghaladjuk. Változnak a politikai pártok, változnak a választási rendszerek, és ez lehetővé teszi, hogy a nők egyre nagyobb szerepet vállaljanak, és egyre nagyobb képviselettel rendelkezzenek. A politikának az egyenjogosítás területén példaértékűen kell eljárnia, példát kell mutatnia, de a probléma az, hogy hogyan lehet a pártokat arra motiválni, hogy másként járjanak el. A legkívánatosabb az volna, hogyha a közvélemény motiválná a pártokat, hiszen a pártoknak a közvéleményre válaszokat kell adniuk, és nekik maguknak is élharcosaiknak kell lenniük a gender sztereotípiek, vagy a társadalmi nem területén kialakult álló képek előre kialakított ítéletek meghaladása során. Az Európai Parlament 2000-es, 2000 márciusi állásfoglalásában támogatta a nők kvóta rendszerét átmeneti intézkedésként, ugyanakkor azt a célt is megfogalmazza ez az állásfoglalás, hogy a 40%-os női képviselet elérhető legyen. Azt kívánom, hogy a 40%-os képviseleti arányt a következő ciklusban az Európai Parlament elérjem. Ez nagyon jó példával járna a nemzeti parlamentek számára. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a figyelmüket, és minden nőnek minden jót kívánok a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Miniszter úr, köszönöm szépen a szavait. Mm, és üdvözölni szeretném az európai intézmények hivatalos képviselőit is. És most pedig mielőtt tovább lépnénk a következő napi rendi ponthoz, megadnám a vendégeinknek az út az európai tagállami parlamentek képviselőinek, a civil szervezetek képviselőinek a szót, akik elfogadták konferenciánkra a meghívást. Most röviden önök európai parlamenti képviselővé válnak, hiszen ugyanaz az eljárás vonatkozik majd önökre, mint a parlamenti képviselőkre. Jelesül két percben korlátozzuk a felszólalási idejüket, erről egyébként az írásos anyag tájékoztatta önöket, és bekapcsoljuk a stopper órát is, hogy lássák, hogy mennyi ideje beszélnek, mennyi idejük van még hátra. Így ezzel a szabályra reméljük lehetővé tenni, hogy minél több képviselő jusson szóhoz. Először Átine Konstantos asszonynak Görögországból adom oda szót, parancsolja. Ελλάδα, ναι. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt részt vehetek ezen az ülésen az Európai Parlamenti eh, választások kérdését vitatjuk meg. Nagyon fontos lesz ez a választás, amely arról is tanúskodik, hogy az európai polgárok akarata nagy jelentőséggel bír. Mindenjünknek foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, hiszen mindenki eh, egy olyan Európában akar élni, ahol a férfiak és a nők eh, azonos esélyekkel, azonos lehetőségekkel bírnak, és eh, nagyon teli, hogy pont a Nemzetközi Nőnap kapcsán kerül megrendezésre ez a konferencia, hiszen a nők ma rengeteg eh, fontos funkciót látnak el, és a nők, női jogok képviselete nagyon fontos. Én a görög parlamentben a nők és az ifjúsági kérdések képviselője vagyok, és éppen ebédi funkciómból tennék fel egy kérdést. Vannak bár kvóták. Ám a nemzeti, vagy a helyhatósági, vagy a parlamenti választások részvétele gyakran nagyon alacsony, és a kvótán túl az a fontos, hogy a nők bizalommal és önbizalommal bírjanak, és ezt az önbizalmat kisugározzák. Úgy hiszem, hogy az európai parlamenti jelöltek között lévő nők nagyon jó esélyekkel bírnak, és ezért nagyon fontos, hogy olyan kérdések mellett is sikra szálljanak, amelyek mindenkit érintenek. Persze az alapjogok is fontos szerepet játszanak, és az alapelvek is. Kolléganőm még hozzá fog szólni ehhez a kérdéshez egyelőre. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen Korka Konsta asszony a szót, és most pedig Zimmermann asszonynak adnám meg a szót. Tehát Zimmermann asszonynak, aki a nőjogi delegáció elnöke a francia parlamentben, neki adom meg a szót. Merci beaucoup, euh, madame la présidente. D'abord, merci. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném azt külön megköszönni, hogy megszervezte ezt a mai konferenciát az európai parlamenti választások előtt kerül sor erre az eseményre, ez különösen nagy fontosságú az összes európai tagállam szempontjából. Franciaországban és a többi tagállamban Európának köszönhető az, hogy a nők jogait támogató szakpolitikák kialakultak. Hiszen ezekért a kérdésekért már régóta harcolunk, és sikerült nagy előrelépést elérni. Az európai irányelveket a gyakorlatban is megvalósította például Franciaország is, és ez alapján valósult meg nagyon sok e, vívmány. Tehát köszönetet tartozunk Európának, Politikai szinten Franciaországban történt előrelépés tehát a nők jogai tekintetében, és a európai választásokon induló jelöltek között e, e, ugyanannyi nőnek, mint férfinak kell szerepelni. gyakorlatilag majdnem meg is valósul ez az 50-50 százalék, -50%, hiszen 45-46 százalékos a női jelöltek aránya az európai választási listákon. Spidla úrnak is köszönettel tartozom, hiszen az Európai Bizottságnak köszönhető, hogy szakmai, illetve politikai szinten egyfajta úti tervet fogadtak el az európai politikában. Franciaországban a szenátus és a nemzetgyűlés 300-350 tagú ö, csapata próbálja azt elérni, hogy a ö, kormány is nyitott legyen a női jogi kérdésekre. Köszönöm szépen. Ďakujem, e, ďakujem veľmi pekne, pani e, predsednička. Ako... Köszönöm szépen, elnök asszony. Zsatin Pancnak adom meg a szót, aki első alelnöke a francia szenátus nőjogi delegáció tagjának parancsoljon. Madame la Présidente, de me donner la parole. Je voudrais dire que... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy hozzászólhatok. Nagyon nagy megtiszteltetés az számomra, hogy a francia szenátus női jogi bizottsága képviseltetheti magát. Örülünk a részvételnek. Természetesen fontos a tájékoztatás, nők szerepének kiemelése az európai választások előtt. Nagyon fontos, hogy a nők aktívan részt vegyenek. El kell érnünk azt, hogy a szavazás során is megvalósulnak a nők jogai. Jelenleg a francia szenátusban 22 százalékos a női szenátorok aránya ezt szeretnénk 40%-ra megemelni. Nagyon szeretném, hogyha az elkövetkezendő európai parlamenti választásokon is megnőne a nők, női képviselők aránya. Ahogy azt a kollégám az előbb említette, Mári Zsolt Zimmermann, az európai irányelvek gyakorlati megvalósítása részben megtörtént, ez még folyik, természetesen még sok munka van ezzel, és szeretném, hogyha nők felé villenne el a mérleg, és hogy sikeresebbek legyünk a következő választásokon. Köszönöm. Merci beaucoup, merci madame. Köszönöm szépen. Alelnök asszony, Vanessa asszony. Most pedig olasz szenátus képviselőasszonyának adom meg a szót. Scrivo a favore. Köszönöm szépen. Természetesen a kvótákkal kapcsolatos kérdéseket, vitát én is támogatom. Azon országokban, ahol elfogadták ezeket a kvótákat, hatalmas előrelépést jelentett ez. Európa nagyon sokban segített nekünk, ahogy ezt említette az imént a francia parlament képviselő is, nagyon sokat segített nekünk ebben a, ebben a folyamatban, de újabb segítségre lenne szükség. A gazdasági és pénzügyi válságban, ami Európát sújtja, a nők is nagyon komoly áldozatok lehetnek. Nagyon fontos tehát a nők képviselete. Van egyfajta kapcsolat itt az európai válsággal, illetve a gazdaság és pénzügyi válsággal. Ez a téma vissza és visszatérhet a nők esetében, tehát például a munkaerő piachoz való hozzáféréshez nők esetében, vagy akár a képviselet, politikai képviselet esetében. A nőknek nagyon nagy bátorságra, nagyon nagy erőre van szüksége annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni és tudjuk, hogy az egyes országokban más és más erőknek, erőkkel kell szembe menni. A nők is állampolgárok, de nagyon sokszor kevésbé erős, gyengébb állampolgárok. Ezért fontos az az emberi jogi kartában leszögezni azt, és arra kérni a tagállamokat, hogy intézkedéseket fogadjanak el, és próbálják meg leküzdeni az egyenlőtlenségeket. Olaszországban elég alacsony a nők képviselete. Vannak olyan országok, amelyek a rendszer rendszert fogadták el, például Franciaországot és Belgiumot, mint példaként okra, a nők harcában ők élen járnak, de véleményem szerint mindannyiunknak nagyobb erőbedobással kell részt venni ebben a harcban az Európai, az Európai Unió szerveinek még egyszer kép, köszönetet mondok, köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Köszönöm, képviselő asszony. Našou ďalšou rečničkou bude... A következő hozzászóló Lorencin asszony, Beatrice Lorencin, az olasz parlament képviseletében Orenti asszony parancsoljon. Jó napot kívánok, elnök asszony, jó napot, kedves kollégák! Én is megköszönöm e, a bizottság munkáját, csatlakozom az előző, előttem szólókhoz. Számunkra nagyon fontos a bizottság, az Európai Bizottság munkája, hiszen e, át, nagyon sokszor felhívják a figyelmet a nők jogaira, az esélyegyenlőségre a döntéshozó szervekben növelni kell a nők részvételét az európai szervekben, illetve nemzeti szinten is. A választási rendszer megváltoztatása a nemzeti parlamentekben, tehát a pártlistákon a kvóta rendszer mindenképpen azt az eredményt hozta, hogy a nők, sokkal több nő szerepel ezeken a listákon. Nagyon sok ö, országban preferencia ö, rendszer, vagy preferencia elven működik a, ö, működnek a pártlisták az európai választásokban, ö, és nem mindig érvényesül a, a, a nők egyenjogúsága. Így van ez Olaszországban is. Azt gondolom azonban, hogy a nemzeti parlamentek nagyon is tudatában vannak a problémának. Másik téma a nők foglalkoztatása. Gazdasági válságot élünk, harcolunk azért, hogy egyenlő, fizeté, egyenlő munkáját, egyenlő fizetést kapjanak a nők, hogy ugyanúgy be tudjanak lépni a munkaerőpiacra, de azt gondolom, hogy a válság legfőbb áldozatai a nők és a fiatalok lesznek. Ezért fontos az, hogy az Európai Unió gazd, a gazdasági válság élénkítő ez a válságban a gazdaság élénkíti intézkedéseket koordinált módon hozza meg. A nők elleni erőszak is fontos téma, nagyon odafigyelünk erre a szenátusban, illetve a parlamentben Olaszországban. Próbáljuk védeni a nőket kulturális, humánus és politikai szempontból is. Köszönöm. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dám slovo. Köszönöm szépen. Most a ciprusi képviselőnek adom meg a szót, az Esélyegyenlőségi Szakbizottság elnök asszonyának, Kukuma asszonynak. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen a szakbizottságom nevében, amely a ciprusi Parlamentben, az esélyegyenlőségért felelős. Köszönetet szeretnék mondani a jelenlegi konferencia megszervezésért és a meghívásért. A nők és férfiak között továbbra is eh, esélyegyenlőtlenség van, ez látszik a munkahelyeken, nem valósul meg az esélyegyenlőség, a fizetések közötti különbségekben is látszik ez, illetve a döntéshozó szervekben való képviseletekben is. Ciprusban például a választók több mint 51%-a nő, de a parlamentben mindössze 8%-a a képviselőknek női képviselő. és egyetlen női ciprusi képviselő sincsen itt az Európai Parlamentben. Azt gondolom, hogy a döntéshozó szervekben erősíteni kell a nők szerepét, de ehhez szükségesek azok az intézkedések, amelyek fenntarthatóak, és Európának igenis ezt a politikát kell erősíteni, a nőket kell, hogy támogassa. Fontos, hogy a döntéshozó szervekben növekedjen a nők aránya, és a választásokon több női képviselő legyen, női jelölt. Fontos, hogy a nők szerepe erősödjön a politikai életben, és általában. Hiszen nincsen női és férfi politika, a női és férfi politikusoknak, politikusok az a feladata, hogy erősítsék a nők szerepét. Van itt egy török képviselő a nők jogaiért, és őt is kérem arra, hogy gyakoroljon nyomást az országában a kormányára, annak érdekében, hogy Törökországban is erősítsék azokat a fáradozásokat, amelyek a ciprusi kérdés megoldására irányulnak. Elérkezett annak az ideje, hogy a nőknek is igen, és szerepe van a politikában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Következő hozzászóló a Máltai képviselőasszony, aki a Szociális Szakbizottság tagja, Justin Caruana asszony, parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nők képviseletének elfogadottsága csak retorikus. Máltán és mint más országokban, mint eh, más országokban is, nagyon alacsony a nők képviseltsége a politikában, nincsen női máltai képviselő az Európai Parlamentben sem. A máltai parlamentben is növelni kell női képviselők számát, és európai szinten is. Azonban nem csak a pozitív diszkriminációt kell eszközként használnunk, hanem minőségi szempontokat is érvényesíteni kell. Fontos, hogy támogassuk a nőket abban, hogy bekapcsolódjanak a politikai életbe, hiszen a társadalom szempontjából meghatározóak helyi és európai szinten is. Csak akkor tudjuk a nőket ebben támogatni, hogyha minden területen megszüntetjük a gender szakadékot. Fontos, hogy bekapcsolódjanak a nők az aktív politikai életbe, de ehhez az kell, hogy mindennapi életükben is megvalósuljon az esélyegyenlőség. Fontos, hogy a, megszűnjön a családon belüli erőszak, a nők fizetése elérje a férfiak fizetésének szintjét, és nagyon gyakran megtagadják a nőktől azokat a jogokat, amelyek, amely jogokhoz igenis joguk van. Fontos, hogy a diszkrimináció minden formáját megszüntessük. Fontos, hogy az európai parlamenti választások előtt kifejezem azt, hogy a máltainok igenis azt várják az Európai Parlamenttől, hogy erősítse az ő szerepüket. Fontos, hogy a nők jól érezzék magukat, és megfelelő szerephez jussanak, mind helyi, nemzeti, mind pedig európai politikai szinten. Kívánok minden női jelöltnek sikeres választásokat az európai parlamenti választások elő, előterében, és remélem, hogy egyre több nő, egyre több nőt fog megválasztani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő asszony, most pedig a szlovák parlament képviselőjének adom meg a szót, Magda Vasárinak nagy örömmel. Köszönöm szépen, elnök asszony, engedjék meg, hogy a nőjogi delegáció nevében a szlovák demokrata és demokrata párt nevében köszönhetem a mai tanácskozást. A mai konferenciára érkeztünk, nem vagyunk elégedettek a nők arányával a politikával. Nem arról van szó, hogy a nők lelkesek-e, érdekli -e őket a politika, vagy sem. Úgy gondolom, hogy őket érdekli a politika. A számok azonban mást mutatnak. Reméljük, növekszik a nők aránya az Európai Parlamentben is, illetve azok a nők, akik Szlovákiában politikai tevékenységet folytatnak megfelelő feltételekhez jussanak. Fontos, hogy szakmai életüket az aktív politikai szerepvállalással össze tudják egyeztetni. Egyenlőre ez nem valósul meg, és a család és a munka összeegyeztethetősége sem. Történelmi választások előtt állunk, és a szlovák köztársaságban Taranyicsova asszony elnök jelölt, ez egy történelmi pillanat lehet Tíz évvel ezelőtt én voltam az elnök jelölt, annak idején nem volt esélyem, de most úgy tűnik, hogy e, igenis esélye van a női jelöltnek, és hogyha egyre több nő dönt úgy, hogy nőre szavaz, akkor a női jelöltek igenis nyerhetnek. Taranyicsova asszony lehet, hogy e, egy új fejezetet nyit majd. a közéleti szerepvállalásban is, ami a nőket életi. Mindenkit kérek arra, hogy szorítson ennek a jelöltnek. Április 4-én nagyon reméljük, hogy az ország elnöke egy nő lesz majd. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Vasari asszony. Most pedig Biljana Jakobovszkának adom meg a szót. Ő Macedónia nevében szólal fel. Ladies and gentlemen. Köszönöm, elnök asszony. Liliana Popovska vagyok, a Macedóniai Köztársaságból érkeztem a Egyenjogúsági Bizottság képviseletében, egyébként zöld párti vagyok. Gratulálok az Európai Parlamentnek a konferencia megrendezéséért. A kvóta rendszer nagyon jól működik Macedóniában, ötszörösére emelkedett az elmúlt hat évben a női képviselők aránya, hat százalékról 31,5 százalékra. Gyakorlatilag elértük az európai parlamenti női képviseleti arányt. Macedónia tehát ebből a szempontból legalábbis igenis európai. Ez a harc, ezt a harcot nagyon komolyan vette a macedóniai női lobby. A leg, nagyon sok ágazatból merít ez a lobby szervezet, és nagyon jó eredményeket érzünk el, nagyon komoly kohéziót érünk el az egész országnak általánosságban. Azt próbáljuk elérni, hogy több nő vegyen részt a politikai életben, illetve, hogy a nők számára fontos kérdéseket komolyabban tárgyalják. A macedóniai női lobby szervek részt vesznek a 50-50, az 50-50 százalékos kampányban, illetve tagjai a nő, az a, európai lobby szerveknek, és a kampány támogatására több mint ezer aláírást gyűjtöttünk össze. Természetesen ezt a folyamatot folytatjuk, és nem sokára átadjuk az aláírások listáját. Férfiak és, a férfiaknak és nőknek együtt kell dolgozni annak érdekében, hogy célkitűzéseink megvalósulhassanak. Köszönöm. Köszönöm szépen a Macedón Parlament képviselőinek hozzászólását, és ebben a körben az utolsó hozzászóló, Carmen Cantanilla, aki az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének képviselője, a bizottság alelnöke, az esélyegyenlőségi eh, szakbizottság alelnöke az Európa Parlament, Európa Parlamentben, Európai Tanácsban. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is üdvözölném önt, és gratulálok azért, hogy megrendezte ezt a konferenciát, az Európa Tanács parlamenti közgyűlése eh, számára nagyon nagy öröm, hogy létrehet a férfiak és nők közötti egyensúly megteremtése a döntéshozó pozíciókban nagyon fontos dolog. Szeretnék, szeretném azt megvilágítani, hogy miért olyan fontos ma, hogy a nőkről beszélünk itt, illetve hogy a nők döntéshozatalban való részvételéről. A nők a világ lakosságának, népességének felét jelentik. Az Európa Tanács résztvevőinek is felét jelentik, és azon, szervek, azon szervekben, ahol döntéseket hoznak, ez az arány nem valósul meg, nem tükröződik. Az Európa Tanácsnak 47 tagállama van. A megválasztott ö, ö, nemzetgyűléseknek kevesebb, mint 40%-át jelentik a nők, ez ugye az, elő, ez az ajánlás, ez a 40%-os arány. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében is elmondható az, hogy gondot jelent a nők képviselete, hiszen 22 száz, a képviselő 22 a nő. Ma arról beszélünk, hogy milyen kihívást jelent a férfiak és nők közötti egyenlőség elérése. Ez csak akkor valósulhat meg, hogyha döntés, döntő pozíciókban a nők is a ö, társadalmi arányuknak, vagy a népességben elfoglalt arányoknak megfelelően vehetnek részt. Kérem a férfiaktól, hogy segítsék a nők ö, hatalmának kiteljesedését. 95-ben rendezték meg Pekingben a nők akció, nők jogaival foglalkozó akció platformot. Ez is megmutatta, hogy az egész világban gondot jelent ez. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében a politikai pártoknak nagyon fontos az, hogy a segí hogy segítsék a nőket abban, hogy hozzáférhessenek a politikai posztokhoz, illetve a döntéshozó posztokhoz. Éppen ezért tisztelt képviselők, tisztelt elnökasszony, az Európa Tanács támogatni akarta, a, akarja a politikai pártok kezdeményezéseit, melyeknek az a célja, hogy a parlamenti közgyűlésekben több nő vegyen részt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hogyha ilyen típusú tevékenységeket próbálnak elérni az önök pártjaiban, akkor kérem erről tájékoztassanak minket, illetve, hogy nevezzék ezen kezdeményezéseket az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének egyenlőségi díjára júliusok van arra idő, tehát júliusban jár le a határidő ezen jelentkezésekre, nevezésekre. Mindannyiunk feladata az, hogy az európai politikában előrelépés történjen, és hogy a nők ugyanolyan feltételekkel, ugyanolyan hozzáférési lehetőségekkel juthassanak el a döntő pozíciók, döntéshozatali pozíciók. Az Európai Parlamentnek és az Európai Parlament Nőjogi Bizottságának köszönetet mondok erőfeszítéseért. Nagyon örülök annak, hogy ilyen szorosan együtt tudunk működni az említett szervekkel, és ez az együttműködés mindenképpen eredményes lesz, és véleményem szerint, és a nők nagyobb százalékban tudnak részt venni a politikai életben. Arra vágyom, hogy a nők jobban hallathassák hangukat a döntéshozatalban, hiszen csak így érhető -e az el, hogy az az álmunk, hogy megvalósul az egyenlőség realitásá, valóságá Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Megköszönöm az Európa Tanács képviselőjének hozzászólását. Most pedig folytatjuk ezt cserénket. az Európai Parlament falai között, de egyben a intézmény közi uh, dialógust is folytatjuk. Először is Astrid Luding képviselőasszony kapja meg a szót, ő Luxemburgot képviselő az Európai Parlamentben. hihetetlen, de 30. éve koptatja az Európai Parlament folyosóit, vagy az Európai Parlament padjait, ezen felül pedig kvesztori pozícióval is bír az Európai Parlamentben. Hallatlan sok felelősséget visel, és biztos nagyon jó tanácsokkal tud a tekintetben is szolgálni, hogy hogyan kerülhet be az ember az Európai Parlamentbe, és hogyan maradhat képviselő ilyen hosszú időn keresztül. Luling asszony jön szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Megállapíthatták, amikor bemutattak, hogy bizony nem vagyok már az a legfiatalabb, és koromnak köszönhetem, hogy itt önökhez szólhatok ma. De egy valamit itt még el szeretnék mondani. Nem én vagyok a korelnöke a háznak. Van egy olasz kollégánk, aki idősebb nálam, és vannak idősebb férfi kollégák is. De én vagyok a legrangidősebb képviselőnő a 785 képviselő közül. Valóban 1979 óta, a közvetlen választások óta képviselő vagyok. 1965-ben én voltam a legfiatalabb képviselő a házban, és akkor 65-ben 20-30-40 évvel idősebb férfiak voltak képviselők, és mára már értelmszerűen nem képviselők. De akkor, 1965-ben az volt a becsvágyam, hogy korelnökké válhassak, és lehet, hogy ez még sikerülni fog. Anna Marie Wrenger, német kollégám, akit még a szocialista internacionáléban töltött időből ismerem. Nos, ő mondta egyszer, hogy mi a nők csak férfi kollégáink hulláin keresztül jutunk be a parlamentekbe. Ezt egy nő mondta, egy olyan nő, aki azután elő, az első Bundestag elnök volt, tehát a német szövetségi parlament első elnök nőjévé vált, és egy jelentős politikus asszony volt. Ezt a kijelentést ma esetleg megmosolyogjuk, de mégiscsak sokat mondó kijelentés. Én úgy gondolom, hogy nagyon is pontosan fejezte ki magát. Hiszen amikor a 64-es kampányban részt vettem, akkor valóban én voltam a pártom egyetlen jelöltje, aki nő volt. Valószínűleg inkább ilyen alibi nő voltam, csak alibiből jelöltek, hogy legyen egy nő is a listán. És nem is olyan rosszul szerepeltem, bár nem volt elsőprő a választási eredmény. Hozzá kell persze tennem, hogy Luxemburgban nem a pártok döntenek a listák helyéről, hanem a választók maguk. A listán azon jelölteket x be, akiket meg akarnak választani. Persze ABC sorrendben szerepelnek a listák, és a pártok döntenek arról, hogy a listára kikerül, de nem nincs prioritás a listán, a választó dönt arról, hogy a listáról kit választ meg. És mondanom se kell, hogy a választóimmal mindig sokkal jobban megértette magamat, mint a pártokkal. És igazából ez mindig biztosította, hogy itt legyek a parlamentben. Azután 1965-ben a Nemzeti Parlament képviselője lettem, egy kollégám tragikus halála következtében, és én voltam a második nő, aki luxemburgi parlamenti képviselővé vált. 34 évig nem volt nő képviselőházban, mi több, még női WC sem volt a luxemburgi parlamentben. Mindezzel az anekdótával azt akarom mutatni, hogy egészen más világban kezdtem én politizálni. Ez a férfiak világa volt még a politikában. 1965-ben az Európai Parlament képviselőjévé váltam, és mondom, akkor csak a 143 képviselő közül ketten voltunk nők. A férfiak vastag szivarokat szívtak, egyébként a szivarokat a parlament maga biztosította, szóval ezeket szívták a üléseken, a folyosókon, fontoskodva, szivarozva sétáltak fels alá. De ez azért engem nem befolyásolt, nem is zavart. Hogy én voltam az egyetlen nő, vagy ez majdnem egyetlen nő, mert három fiú testvérem volt, és gyerekkoromtól így megtanultam, hogy eh, ha szükség van rá, hogyan érvényesítsem érdekeimet a nagyobb fiúkkal, férfiakkal szemben. Luxemburgban Ramoni azt mondta nekem, hogy azt hogy ne férjen ezektől a férfiaktól. Mire én azt mondtam? Én aztán nem félek. Három bátyám van, és nincsenek rám megfélemlítő hatással a férfiak. Hosszú harc vezetett oda, hogy a nők helyzete javult a politikában, a társadalomban. Semmi sem semmit sem kaptunk automatikusan, és éppen ezért most ezen az ülésen elismerőleg szeretnék megemlékezni azokról, akik sokat tettek a női egyenjogosítás érdekében. Hosszú az az út, és még nem is értünk a végére, hiszen az úton az igazságtalanság ellen is harcolunk, és azokat a jogokat kapjuk meg, amelyekért harcoltunk, és persze fontos, hogy a jogokat élettel töltsük meg. Nem akarok a régi manihelyista dihotómiára osztani a világot jó és gonosz harcára, de valóban a nőknek mindent meg kell tenniük azért, hogy nagyobb egyenjogosítást, egyenjogoságot érjenek el. Tekintsünk vissza, és vegyük észre, hogy mennyi mindent értünk el a 60-as évek óta. Az európai parlamenti képviselőknek mára több mint 30%-a nők. Luxemburgban, amely picit nagyobb ország, mint Málta. Nos, tehát Luxemburgban az európai parlamenti képviselők között a nők és a férfiak aránya 50-50 százalék. Hárman, hárman vannak. És az európai parlamenti választásoknál a nők még jobb helyet értek el, mint a férfiak. Ez valóban szokatlan helyzet. Hallottak arról, hogy um, milyen sok nő vállal, milyen sok fontos pozíciót az Európai Parlamentben. Ám még akkor is, hogyha az Európai Parlament uh, képviselőinek 30%-a nő, ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy a nők uh, szakértelmükkel, elkötelezettségükkel, munkájuk minőségével kimagaslanak. De persze van egy sor, olyan férfi is, akik itt vannak. És azzal büszkélkednek, hogy a különböző szakbizottságokban nem teszik le igazán a voksukat, és aztán persze bírálgatják azokat a nőket, hogy micsoda arcátlanság, hogy várandósan, félmeztelenül fényképezik le őket. Vannak tehát még avit felfogások. Persze, vannak olyan kollégák, akik a Nőjogi Bizottságban is, akik mindenki védelmére mellett érvelnek, de hát a foglalkoztatásnál, vagy az előreléptetés során jelentkező problémák így nem oldódnak meg, hiszen a nőknek sok problémával kell szembenézni, különösen abban az életkorban, amikor még gyermeket szülhetnek, gyermeket akarnak szülni, több elvárás nehezedik rájuk, és valóban nekünk kell mindent megtennünk, hogy érvényesítsük a jogosítványainkat. Na most a kvóta szabályozással kapcsolatban van egy problémám. Tudjuk, hogy vannak olyan országok, ahol kötelező a kvótaszabályozás, máshol meg választható, és ez oda vezetett a kvótaszabályozás, hogy a nők képviselete jobb a politikában, de nem vagyok feltétel nélküli támogatója a kvótaszabályozásnak, hiszen látom ennek a szabályozásnak a hátrányait is. Különösen az európai parlamenti listáknál, például Franciaországban így áll össze a lista, hogy egy férfit egy nő követ, majd egy férfi következik. Miért mondjunk le egy jó jelöltről csupán azért, mert nem megfelelő a neme? Úgy gondolom, hogy ez a szabályozás túl messze megy. Azután volna egy tanácsom is még a nőknek, hogyha politikában vesznek részt, döntsenek jól. Ne, mind, ne csak az egészségügy, az oktatás, a szociális területre specializálódjanak, hanem például a költségvetés, a pénzügyek és a gazdaság kérdéseire is, amelyek hagyományosan férfi területek. Már szólnak nekem, hogy fejezem be mondandómat. Ezért tehát még valamit el szeretnék mondani. Mégpedig azt, hogy ha az ember a férfiak világában él, akkor nem kell félnie. Mi több. De hosszú politikai pályafutásom alatt a 16 kampányomban veszek most már részt, különböző szintű kampányokról van szó, szóval hosszú politikai pályafutásom alatt sohasem gyűlt meg a bajom az intelligens férfi kollégákkal. Persze voltak a macsók, akikkel problémáim voltak, akik arrogánsak voltak, akiknél az arrogancia és az intelligencia kvóciens fordított arányosságban jelentkezik, de azt is megéltem, hogy nők is keresztbe tettek az utamban, az, és sajnos néha azt kell mondanom, hogy a nők legáldozabb ellenségei a nők. Persze vannak kivételek is, de hát tudom, hogy ez nem egészen politikailag korrekt eh, így őszintén beszélni, de én bizony ezt kimondom. Elmondom ezt önöknek, visszatekintve hosszú éves tapasztalataimra. Euh, euh, Köszönöm szépen, Lüling asszony. Sok sikert kívánunk önnek a választásokhoz. Most pedig megadom Gurmai Zitának a szót. Ő az Európai Parlamentben egy magyar képviselő, ezen felül pedig a Nőjogi Szakbizottság elnök helyettes asszonya. És ma Kurmai Zita asszony az intézmény közi női hálózat, informális hálózatot is képviseli, az Európai Bizottság és az Európai Parlament közötti hálózatot. Gurmai Szönőnél szó. Köszönöm szépen. Magyarul szeretném üdvözölni a teremben levő magyar honfitársaimat. Nagyon örülök, hogy az Európai Parlament tájékoztatási irodája éppen mára hívta meg a e, magyar e, kolléganőket e, a médiától. Tehát természetesen van egy férfi is a magyar média, az előtt külön köszöntöm, és hát számos kolléganő érkezett Magyarországról, de természetesen mindenkit egyforma szeretettel köszöntök, de hát mégiscsak egy kis hazait kell először természetesen angolul fogom folytatni hiszen az európai parlamentben sokkal többet tudok elmondani hogyha angolul beszélek tehát ennek megfelelően miután pontosan tudom hogy twelve percem van áttérnék akkor az angol nyelvre. this is a great honour for me to be here by the institutional network of women and i'm very nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és örülök annak, hogy itt van Margot Wallström is körünkben Együtt kezdtük ezt az informális hálózatot, illetve az 50-50, a 50-50 kampányt. Örülök annak, hogy a legtöbb biztos ezt aláírta, illetve Bárózó úr is. Kis problémánk van, Hansgert Pöttering nem írta alá ezt a kampányt. Kérdezném, hogyha az Európai Uniónak alap elve a férfiak és nők közötti egyenlőség a döntéshozatalban, ez nagyon fontos a demokrácia szempontjából, akkor, akkor kérdezném a parlament elnökét, hogy aláírja -e ezt a kampányt. Hogyha odafigyelünk Vladimir Spidlára, aki egyébként kiváló munkát végzett a nemek egyenlőségével kapcsolatban, illetve a szociális kérdésekkel kapcsolatban, akkor hogy nézne az ki, hogy a a parlament elnöke nem írja alá ezt a 50-50-50-50 százalékos kampányt. Sajnos itt nem tudunk egyetérteni barátnőmbe. Természetesen a legjobb, természetesen azt szeretnénk, hogy a lehető legjobb módon teljesítsenek a nők. Én a dupla kvótát szeretném támogatni. Miért vagyunk kevesebben, mint a férfiak? És nézzük meg, hogy mit mondott a macedon kolléga. A Gender Task Force nagyon jó munkát végzett. A régióban azt próbálták elérni, hogy a nőknek nagyobb legyen a képviseltsége ott a régióban, ez sikerült elérni, úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok erre a hálózatra. A kvóta valóban eszköz, de ha van jobb ötletük, a, hogyan lehet a nők képviseltségét növelni, akkor nyitott vagyok erre. A nők 31%-ban vannak itt jelent. A zöldeknél a legjobb az alány, 47 százalék. szocialistáknak és a liberálisoknak 40 százalékos aránya van, az UN-nek csak 11 százalékos az aránya, és a EPP-nek 27 százalék. A választásokra való előkészület alatt az 50-50 százalékos -50 képviseletet mindenképpen el kell érni egy olyan párt van, aki elkötelezett ezzel kapcsolatban. Egy kiáltványt készítettünk mi szocialisták, a állampolgárokkal egyeztetést forgattunk. Margo Wallströmre, Margo Wallströmöt is meghallgattuk, hiszen oda kell figyelni az állampolgárokra. Ez a tanulmány is azt mutatja, hogy a nők többsége, illetve a férfiak többsége is azt gondolja, hogy a politikában a férfiaknak van döntő szerepe. Van egy olyan fejezet a mi választási manifestunkban, ami pontosan ezzel foglalkozik. Más olyan párt most nincs, aki az európai választási kiáltványában, manifestójában egy fejezetet szentelt volna ennek a kérdésnek. Liszi Grönerre például értük ezt el. Elnézést a, kérek a talmácsokról, mert nagyon gyorsan beszélek. Írországban, Franciaországban és Hollandiában tudjuk, hogy mi a helyzet a választásokkal, illetve miért ilyen eredményt értek el a népszavazáson. Azért, mert a nők nem elszavaztak. Ezért egy kis könyvecskét készített a szocialista női szakció nők európai szemmel. Nos, ki kezeli jól most a válságot? Olyan vállalatok, olyan bankok, amelyeknek nőjek a vezetői. Lehet, hogy a kockázat kezelés nem bizt, kockázat nem mindig az előnyükre szolgál, de a válságos időkben ezt a nők jobban meg tudják oldani. A választások előtt azt is érdekes, azon is érdekes elgondolkodni, hogy a, hogy a nőkről hogyan gondolkoznak. A nők hozzáadott értéket teremtenek a döntéshozatalban. A legtöbb megkérdezett erre így reagált, bár a nők sokkal inkább támogatják ezt a gondolatot. Ezért nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk a kollégákra. Nagy örömömre szolgál, hogy itt van a cseh miniszter úr. Itt, mi itt, akik a, mi, akik a döntéshozatalban veszünk részt, mit tettünk? Én azt, mi azt hiszem, sokat tettünk, mert Magyarországon a szocialista listát hárman ö, vezetjük nők. Én én ki, világosan elmondtam, hogy ez egyetlen esélyünk. Nem tudom, hogy ki mit tett. Hogyha mindenki így jár el, mint mi, akkor mindenképp meg tudjuk valósítani az 50%-os női részvétel jelent a parlament. But of course... Természetesen a nemi megkülönböztetésről is beszélni kell. A nők nagy többsége elmondja, azt mondja, hogy sosem érezték úgy, hogy hátrányosan különböztették meg volna őket a nemük miatt. Ez remek. De az emberek legtöbb, a legnagyobb része úgy gondolja, hogy az egyenlőtlen fizetés azonos munkáért igazságtalan. Úgyhogy ezt a kampányt is meg kell vívnunk, csökkenteni kell ezt a fizetéskülönbséget. De hogyha nem teszünk semmit, akkor ugyanúgy ö, folytatódnak a dolgok. Bauer Edith ö, jelentés ezzel kapcsolatban azt mutatta ki, hogy 70 évbe telik, hogyha ha, ö, a sütemben folynak a dolgok, 70 évbe telik, hogy megszűnjön a férfiak és nők fizetése közötti különbség. Még egy érdekes dolog van. A nőket jobban érdekelik az európai kérdések, jobban érdekli őket, hogy mit is teszünk mi itt az Európai Parlamentben. Mind a ketten elmondhatjuk, hogy az Európai parlamentben az a 31% aki a nőket jelenti, többet dolgozik, több jelentést készít el, mint a férfiak. Az a helyzet tehát, hogy mi jobbak vagyunk, mint a férfi kollégák. Nem mindig így van ez így, de ebben az esetben valóban így van. Próbáljuk meg a jó példára odafigyelni. Az van például a Szapatéró kormány. Hogyha olyan a védelmi miniszter, mint Carle Csakon, aki várandós volt, amikor ezt a védelmi miniszteri pozíciót megkapta, és ilyen kiváló munkát végez, tehát hogyha ilyen e, e, példáink vannak, akkor azt gondolom, hogy meg lehet valósítani ezt az 50%-ot. Aztán ott vannak a demográfiai kihívások is. Miért, nem, miért van ilyen kevés gyerek? Azért, mert nem tudjuk összeegyeztetni a magánéletet a munkával. És a dán férfiak miért élnek tovább, mint a magyar férfiak? Azért, mert ők össze tudják egyeztetni a munkát a magánélettel. Ez tehát a sikerrecept. Nem kell 60 évet várni. A férjem öregem, mint én, úgyhogy ö, siessünk. Tehát próbáljuk meg összeegyeztetni a magánéletet és a munkát, és ezzel a társadalomnak teszünk jót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gurma Izitának a szót, és most pedig A mai nap szakmai részére térünk rá. Bevezetőmben említettem, hogy szakbizottságunk egy eh, tanulmányra adott megbízást az Európai Unió egyes államaiban lévő kvótarendszerekről. A Stokholmi Egyetem dolgozta ki ezt a tanulmányt, és ezért megadom Dálerup professzorasszonynak, Drude Dálerup asszonynak a szót, és ő most bemutatja az, e, a tanulmány eredményeit. Dálerup professzor asszony, önél, önél szó. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni a szakbizottságnak és az elnök asszonynak, hogy meghívott erre a nagyon fontos konferenciára. Valóban, ahogy elhangzott, a választói gender, vagy társadalmi nem kvótákról készítettük a tanulmányt, és mint tudják, Európa a kvóták kérdésében nem tekinthető élharcosnak, de azért történnek elmozdulások is. Hogyha itt hallgatom a vitát, látom, hogy történtek elmozdulások is. Ezt a felismerésemet mutatja a tanulmány is. Támadja, támasztja alá a tanulmány. Úgy hiszem, hogy a kvóták a változás katalizátoraiként működnek. Ellenezhetjük, vagy támogathatjuk a kvótákat, de voltak éppen azt a vitát viszik előre, hogy milyen a női képviselet, és ezt a kérdést kell feltennünk. De tekintsünk vissza 50-60 évvel. A 40-es, 50-es években a politika teljesen férfi dominanciával működött. Bármely politikai intézményben a nő kivétel volt, idegen volt. Ahogy Hallottuk itt az imént még a hat, Luning asszonytól még a 60-as években is így állt a helyzet. És azokban az országokban, ahol a nők rendelkeztek választójoggal, már az első világháború környékén megkapták, ezt. több országban alig-alig volt női képviselő a politikában. Férfi ügy volt a politika. De fontos kiemelni, hogy 50 évvel ezelőtt egy teljesen férfi testületet nem tekintettek politikailag aggályosnak. Ilyen volt a közmegállapodás. Úgy gondolták, hogy a természet rendjéből ered. Még a nők is így gondolták ezt, vagy kampányolta valaki Svájc ellen, hiszen itt 1971-ig a nők nem kaptak választójogot. De hát ez a diskurzus drámai módon megváltozott. Ma a férfiak által dominált politikai testületek demokrácia hiányos voltáról beszélünk egyre gyakrabban, és nem csak a nők, a férfiak úgy gondolják, hogy nem elegendően demokratikus ez az intézmény, hogyha legalább 30, hanem 50 százalékban nem képviseltetik benne magukat a nők. Régebben az volt a jelszavunk, hogy menjen több nő a politikába. Mára azonban a gender balance, a társadalmi nemek közötti egyensúly, vagy a 50-50, ahogyan a női, eh, nő, az európai női lobby kampány kezdte ezt, ezek a címszavak, vagy pedig az afrikai, a dél-afrikai eh, politika azt mondja, hogy legalább 50 százalék. Legalább 50 százalék, nem csak, hanem legalább 50 százalék. Új diskurzus vette tehát kezdetét, amelynek lényege, hogy nincs demokrácia gender egyensúly nélkül. Ne értsenek persze félre. A demokratikus legitimációnak nem egyetlen forrása, hogy a nők részt vesznek a politikában, és ez végképp nem jelent gyógyírt a demokrácia különböző problémáira. Azonban a női al- alulképviselet, vagy csökkenő képviselet a demokrácia hiányra mutat rá, és persze a nők képviselete nem jelent gyógyért minden problémára. De még egyszer mondom, új diskurzus vesztek, vette kezdetét, új közbeszéd. És megváltozott az az elképzelés, hogy az egyenlőség magától jön létre, hogy halad az idő. Európában gyakran így gondolkoztak, hogy lépésről lépésre várjunk türelemmel, majd eljön az egyenlőség időszaka. De már a beérett a felismerés. A világ nem így működik. Aktív módon kezünkbe kell vennünk a kezdeményezést, meg kell változtatnunk a helyzetet. Növekszik a türelmetlenség, és az önök hozzászólásaiból is ezt hallottam. És Egyre több országban vezetik be a kvótát azért, hogy a férfi dom- dominanciát megváltoztassák a politikában, és a gender egyenlőséget megteremtsék. Az elmúlt két évtizedben a választói kószt kvótákat majdnem 50 országban vezették be. Egyébként erről szól a táblázat is az anyagunkban. 47 országban a törvény vagy a alkotmány irányozza elő a gender kvótákat, és 50 ország vezette be még a kvótarendszert, és ez egy nagyon új jelenség. Amikor megvitat, megvizsgálom a közbeszédet, akkor láthatom, hogy különböző vélemények hangzanak el de voltak éppen megváltozott az a helyzet, hogy a nőket okolják, most már inkább az intézményeket okolják az adóképviselet okán miatt. Meg kell vizsgálni, hogyan működik a rendszer. Én egy skandináv országban jövök, Svédországban lakom, de Dán születésű vagyok, és a női mozgalom azért volt sikeres a skandináv országokban, mert pontosan tudták, hogyan működik a politikai rendszer, a jelölés titkos kertjébe léptek be voltak éppen. Hallottam Németországban, meg Máltában, hogy, és Marokkóban is azt az érvet, hogy a női választókat bírálják, többek között még a nő mozgalmak is, hogy nem szavaznak a nőjelöltekre. Nincs erről igazi statisztikánk, de a fő probléma az, hogy a férfiak nem szavaznak a nőkre. A férfiak mindig a férfiakra szavaznak. Épp úgy, ahogy mondjuk vállalkozókra, vagy eh, valami más szakva képviselőjére szavaznak, ugyanúgy az alapján is döntenek, hogy férfi a jelölt vagy nő. A pártokról volt szó, és valóban a pártok eh, jelentik annak biztosítátékát, hogy több nő kerüljön a politikába. Az Európai Bizottság legutóbbi jelentése nők az európai politikában eljött a cselekvés ideje, ez a címe a jelentésnek, kihangsúlyozza, hogy a férfi jelölteket nagyobb arányban választják meg, és főleg azért, mert jobb választókerületekben jelölik őket, jobb esélyekkel bírnak a választókerületekben. És gondoljanak csak bele, hogy vannak országok, ahol 63% a női képviselők aránya, és hogyha a nők közelebb kerülnek az 50 százalékhoz az emberek elkezdenek félni, még sok nő is megijed. Egy skandináv országból jöve ismerem ezt a helyzetet, új újra megtapasztaltuk ezt, amikor a nők 51 százalékot elérnek, az emberek hirtelen megriadnak kettő standard érvényesül, kettő standard működik, hiszen hogyha egy parlamentben mondjuk a nők részaránya 35%, akkor a férfiak részaránya 65%-os lesz. Sokan azt mondanak, hogy ez az egyenlőség, hiszen elértük a célunkat. Ám ha 65%-ban vannak a nők, akkor azt mondják, hogy női dominancia, és remegni kezdenek. Kutatásunk kimutatja, hogy a nagyobb női részvételt szolgáló kampányoknak legalább egy, de inkább két évvel a választások előtt kezdetüket kell venniük, hiszen minden a jelölésről szól. Még egyszer mondom a metaforámat, a jelölések titkos kertjébe kell eljutnunk. Meg kell vizsgálnunk a döntéshozatali területeken a nők szerepvállalását, Hány nő volt a Davoszi gazdasági konferencián? Vagy az európai csúcs, az európai tanács úgynevezett családi közös fényképén hány nő szerepel? De még az informális hálózatokban is feltehetjük a kérdést, hány nő szerepel itt. Mondjuk 4000 albizottsága működik az Európai Bizottságnak, és ezeknek a nemi összetételéről alig-alig van tanulmány. Nem tudjuk, hány férfi és hány nő van itt. Szóljunk még a gender kvótákról. Hogy hangsúlyozzam ki, nem ez az egyetlen feladat, nem ez az egyetlen lehetőség. A gender kvóták különböző formát ölthetnek, és kutatóként ez volna az egyik fő üzenetem, egyébként a tanulmányunk üzenete is ez, hogy a gender kvóták különböző formákat ölthetnek, és a legrosszabb az a kvóta, amely nem felel meg a választási rendszernek. Hiszen ettől a kvótától mindenki nagyon csalódott lesz. Elég sok országban kötelező a női kvóta, az EU 5 tagállamában, ezen felül pedig önkéntes párt kvóták működnek 16 országban, és 8 országban nincs kvóta és vannak országok, ahol magas a nők képviselete, ahol nincsen kvótarendszer, és vannak olyan országok, ahol a női képviselet hihetetlen módon megnőtt azáltal, hogy megfelelő, adekvát női kvóta rendszert vezettek be. Úgy gondolom, hogy a gender, hogy nem mondjuk női kvóta rendszerek tekintetében nagyon pontosnak kell lennünk, a férfiak diszkriminációjának kérdését fel kell tenni. A svéd szociáldemokrata pártban, ugye Margot Wallström is onnan jön, olyan a rendszer, hogy 50% férfi, 50% nő. Nem lehet változtatni a kvótán, 50, 50 százalék a férfiak és a nők részaránya. Legfeljebb arról kell dönteni, hogy most a párt eh, első helyén, a lista első helyén férfi van, mert a következő nő lesz, illetve fordítva. Nagyon sok kísérlet tétetik arra, hogy a nők helyzetét legitimáljuk, és még egyszer mondom, vannak jó rendszerek, és vannak rossz rendszerek. Némiképpen bíráló hangot kell megütnem néhány rendszerrel kapcsolatban Európában, azokkal kapcsolatban, amelyek nem működnek. A francia paritásos vit, vit tehát nyomon követtem, és ez egy jó példa arra, hogy miért nem működik ez a rendszer. Ez egy olyan kvótarendszer, amely nem felel meg a választási rendszernek, ezért a nők képviselete 12 majd 18 százalékos. Tehát én jogalkotó lennék, nem fogadnám el ezt a rendszert. Nagyon nehéz egy kizárólag választókörzetre épülő Um, választási rendszerben, tehát nem vá- vegyes választási rendszerben, kvótarendszert bevezetni, hiszen mi van, ha nőt nem választják meg a választókerületben. A spanyol ö, rendszerrel kapcsolatban is aggájaink vannak, ugyanakkor Spanyolországban csodálatos dolgok történnek az egyenjogosítás területén. Olyan hatalmas előrelépést ért a Spanyolország, olyan hirtelen előrelépést, amely példátlan egész Európában. 36%-a a képviselőknek a nő. A kvóta rendszer bevezetése előtt a nők részaránya 36% volt, most pedig csak 6,5%, tehát a kvóta rendszer nem működik. És sok párt gyakran csak két-három képviselőt juttat be a parlamentbe, és ha az első két-három helyen nem nő van, akkor nincs képviselő a parlamentben, női képviselő. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy a kvóta rendszer nem egyedül üdvözítő megoldás, rengeteg fajta kvóta rendszer létezik, és nagyon fontos, hogy a mindenkori választói rendszer fényében vizsgáljuk meg a kvóta rendszert. Először is egy diagnózist kell felállítani. Miért nincsenek kellőképpen képviselve a nők? És úgy gondolom, hogy a Margot Wallström által kezdett az EU-ban a nők által eltől, elfoglalt szerepet vizsgáló vizsgálat rávilágít ezekre a kérdésekre. Hiszen gyakran a jelöltek között nem is keresik a nőket. Hogyha tehát még egyszer a jelölések titkos területére térünk, akkor láthatjuk, hogy gyakran informális kvóták is működnek mondjuk, hogy a szakszervezetek ennyi embert fognak jelölni, vagy pedig északról, vagy délről, vagy valamelyik területről kell, hogy jöjjenek el jelöltek. Ám ha a nőkről van szó, akkor egyszerre hirtelen a képzettség, a hozzáértés, a kompetencia kérdés is felmerül. A többiek nem, miért nem merül fel, kérdem én. Az európai országokban a nők legalább olyan képzettek, mint a férfiak, hanem jobbak. Ezért a képzettségről szóló vita egy álvita, amely voltak éppen azt a tényt akarja elfedni, hogy a férfiak férfiakat jelölnek. Ezért úgy gondolom, hogy a gender kvóta katalizálhatja azt a vitát, amely rávilágít a jelölés folyamatára. Ne a nőket hibáztassuk, és ne a kvótát hibáztassuk, hanem azokat az intézményeket, amelyek nem inkluzívak, nem bevonóak, nem integratívak, a nők tekintetében, a bevándorlók tekintetében, vagy más kisebbségek tekintetében. Ez kell, hogy a célunk legyen. Európa, mondom, nem élharcos ennek a munkának, de örömmel veszem tudomásul, hogy Európában is változások történnek. Nem akarom azt mondani, hogy a kvóta az egyedül üdvözítő megoldás. Nem. De a kvóta vitával jobban végre tudjuk hajtani a vitát, amely azt a kérdést vitatja meg, hogy miért vannak alul képviselve a nők. És ezzel zárom mondanomat, és köszönöm figyelmüket, jó munkát kívánok önöknek! Ďakujem veľmi pekne, pani. Köszönöm szépen, professzor asszony, Dáveru asszony, köszönjük az előadását. Nagyon értékes tanulmány, amiről ön beszámolt, és remélem, és nagyon örülök annak, hogy ez önt is inspirálta a nemzeti parlamenti, illetve európai parlamenti választások előterében. Most átérünk a vitakör második fordulójára. Egy kicsit megmagyaráznám önöknek a rendszert. Nem szabad hosszabban szólni, mint két perc, tehát mindenkinek két perce lesz a hozzászólásához. az európai parlamenti képviselők is bekapcsolódnak a vitába, a nemzeti parlamenti képviselők mellett. Egy európai parlamenti képviselő és egy nemzeti parlamenti képviselő kap szót, illetve a civil szervezetek részéről, tehát így fogjuk váltogatni a kérdések lehetőségét. Először az Európai Parlamenttel kezdjük. A Nőjogi Szakbizottság alelnökének adom meg a szót először. Grosszánc asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. A valóság, illetve a nők helyzetének leírását hallottuk Európai Uniós és nemzeti szinten. Van egy olyan kérdés, ami milyen aggaz, aggaszt ez pedig a az európai parlamenti választásokon való nagyon alacsony részvétel. Az 50%-os részvétel realistának tűnhető, mi erre számítunk, de ezt kézzel fogható eredményekké kell alakítanunk a nők jogai szempontjából is. Meg kell tudnunk mutatni a tagországban a nőknek azt, hogy történik valami, amikor az egyenlő fizetésekről van például szó. Igenis javult a helyzet a nők foglalkoztatottsága területén. Meg kell tudnunk mutatni azt, hogy igenis vannak gyermekellátó intézmények. Az idősek esetében is vannak ellátó intézmények. Meg kell szüntetni az erőszakot a nők ellen. Hangsúlyoznunk kell a nők részvételét minden területen, minden európai nő azt érzi, hogy az Európai Uniót férfiak hozták részre, férfiak számára. Mondok egy példát. Amikor a hitelválságról beszélünk, Megszervezett bizottság szakértői ö, csoportja is összeült, illetve azzal foglalkozik, hogy hogyan tudják ezt a problémát megoldani. És nyolc férfiból áll ez a szakértői csoport, amelyet az Európai Bizottság létrehozott. És ha megnézzük ennek a gyakorlati vetületeit, a férfiak hozták a döntést a gazdasági szférában, és most pedig a férfiakat kérik meg arra, hogy oldják meg a problémát. Hogyan biztosítjuk így azt, hogy a nőknek hatása legyen a jövőre. Hogyha megnézzük a kvótákat és a kormányzati rendszereket, akkor a Venster párt, amelyet én képviselek Svédországban, büszkén mondhatjuk el azt, hogy listánkon az első helyeket nők töltik be Svédországban ebben a pártban. Tehát az első két helyen a listánkon nők szerepelnek. Választóink ezt kérték tőlünk. Azt kérték, hogy a fórumokon, a fórumokban igenis vegyenek részt a nők, jelenjenek meg nagyobb számban. Remélem, hogy a legtöbb tagországra ez lesz majd jellemző, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy a nők jogait mindenki komolyan vegye, és ezt a gyakorlatban megvalósítsa. Meg kell szüntetnünk a strukturális eh, diszkriminációt és ezeket a struktúrákat. Köszönöm szépen, Svensson asszony. Most pedig a bolgár parlament képviselő asszony képviselőjének Bernyek úrnak adom meg a szót, aki az Emberi Jogi Szakbizottság tagja a polgár Parlamentben. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretnék egy pozitív üzenetet továbbítani. Amit az imént hallottam, az egy nagyon lelkes és felfűtött vita volt. Azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy a nőknek és a férfiaknak ugyanolyan jogaik legyenek, ehhez nem nagyon sok mindent meg kell tennünk. Belarú professzor asszony által felvetett kérdésre térnék vissza, illetve Svensson asszony által megemlítettekkel. Saját tapasztalataimból is be szeretnék röviden számolni. Korábbi választások alkalmával, amelyen az én pártom is részt vett, ez sem nem jobb, sem nem baloldali párt, Egy második választókörzetben egy fiatal nő jelentős tapasztalattal rendelkező hölgy volt ez, és számunkra ő volt az első női jelölt. Ennek nagyon pozitív hatása volt a választókra, a szavazókra. És sokan elmentek szavazni. Azt gondolom, hogy egy mosolygó hölgy arckép a plakátokon sokkal több ö, nőt vonz a választásokra, mint férfit. Itt csak egy pártról beszélek, elnézést kérek ezért. De egy szélső, illetve nagyon is jobboldali pártról van szó. A listánk elején, tehát egy nő volt. Meg voltunk győződve arról, hogy ez a nő nyerni fog. És reméltük azt, hogy ez a nő vezeti majd a pártot. Meg vagyok győződve arról, a nők a politikai üzenetet sokkal világosabban tudják közvetíteni, erről én meg vagyok győződve. Nem gondolom azt, hogy túl sokat kéne a kvóták hiányosságáról beszélnünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kohar asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen elnök asszony. Néha az a benyomásunk, hogy mindig ugyanazokról a dolgokról beszélünk. A nemzetközi nőnap témái olyan témák, amelyek mindig újból és újból előkerülnek, és ez egy lejárt lemez tulajdonképpen. Az, ami itt ma elhangzott, azt mutatja, hogy a nők és férfiak esélyegyenlőségnek alapjai messzebbre visznek bennünket, mint a formális jog. A problémánk a következő. Tudjuk, hogy az alapok valahol máshogy keresendőek, de mi pusztán a jogalkotással rendelkezünk, mint eszközzel. Ez ugyanúgy vonatkozik a nemzeti parlamentekre, mint az Európai Parlamentre. Ezekkel a problémákkal egy jelentésben is foglalkoztunk, ahol a probléma nagy része igazából a jogalkotás másik oldalán keresendő. Mindez pedig azt mutatja, hogy jogalkotásunk elavult, 59-ből származik, a diszkriminációt már akkor megtiltotta a jogalkotás 59-ben, ami pedig az ugyanolyan fizetéseket illeti nők és férfiak esetében. Jelenlegi adatok aggodalomra adnak okot, ezek az adatok a különbség növekedéséről számolnak be, és nem csökkenéséről. Ez a folyamat nem folyamatosan mutatja ugyanezt a képet. Ami a család és a munka összeegyeztethetőségét illeti, itt sem sikerült megoldani a problémát, és a szektorális megosztást sem sikerült megoldanunk. Azzal a tényel kell, hogy szembenézzünk, hogy pusztán a jogalkotással rendelkezünk, mint eszközzel. Ez pedig a kóta rendszerre ugyanígy vonatkozik. Itt is csak a jogalkotás áll rendelkezésünkre, mint eszköz. Ebben az összefüggésben meg vagyok győződve arról, hogy egy dologgal tisztán szembe kell néznünk. Azt gondolom, hogy a valóságos esélyegyenlőség megvalósulása és a jog alapján történő esélyegyenlőség megvalósulása közötti út nagyon hosszú. Egészen addig, amíg csak a jogalkotással rendelkezünk, mint eszközzel, addig a mi felelősségünk itt az Európai Parlamentben, illetve a nemzeti parlamentekben az, hogy a probléma megoldásán fáradozzunk. Igen, és csak minket terhel a felelősség. Amennyiben a társadalmi feltételei nem valósulnak meg ezen jogalkotások megvalósításának, addig sajnos azt kell mondanunk, hogy ugyan létezik jogalkotás, de ez teljes mértékben hatástalan. Köszönöm szépen, Bauer asszony! kárt Kártvannak adom meg a szót a francia parlamentből. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök a mai konferenciának, ez lehetőséget biztosít számunkra az eszmecseréhez. Én azt szerettem volna mondani, arról szerettem volna beszámolni, hogy mi történik Franciaországban. mi kiinduló pontunk az volt, hogy a politikában a nők fel módon képviselhessék magukat. Ez pedig természeti és történelmi fejlődéssel nem volt megoldható. 50 év alatt nem sikerült gyökeret vernünk, gyökeret vetnünk, szavaztunk törvényekről, és eh, ezt a törvényt eh, minden eh, egyes alkalommal érvényesítettük. Ami pedig a társadalmat illeti, amikor a nő, amikor a társadalom elérkezett arra a pontra, hogy hajlandók voltak nőkre is szavazni az emberek, akkor ez igenis problémát kezdett el jelenteni a politikai pártok számára. Vannak olyan választókerületek, amelyeket nők számára különítettek el, és férfiak nem jelöltethették magukat. Ez nagyon sok kérdést vet fel. Két szavazás is történt. Franciaországban 50%-os volt a képviseltség. Franciaország szerte őket részben megválasztották, a különböző választókerületekben. Arról is volt, hogy bizonyos nőket nem lehet megválasztani bizonyos választókörzetekben, de aztán mégiscsak kiderült, hogy igen, és nincsenek már tabuk, és a nőket bárhol az egész országban, bármely választókerületben meg lehet választani. Köszönöm szépen a figyelmet! És éljenek a nők! Köszönöm szépen. Gröner asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyon sok nemzetközi nőnapot éltem meg, Lulling asszonynal ellentétben, én a szociáldemokrata pártagjaként a többi pártban nem képviseltettem magam. A bizottság éves jelentéséből az esélyegyenlőség témájában kiderült az, hogy a fizetések különbség, közötti különbség 17%-os, tehát a helyzet romlott, nem hogy javult volna. Azt is látjuk, hogy az Európai Parlament tagjai 1999 óta ugyanolyan arányban képviseltetnek a nők ugyanolyan arányban vannak jelen 99 óta, nem nőtt a nők arány az Európai Parlamentben, ezzel egyértelműen foglalkoznunk kell, és nem kell szépítenünk a helyzetet, úgy, ahogy azt a cseh miniszter úr tette. Nagyon sajnálom, hogy ő időközben már e, távozott. A következő napokban a szociális miniszterek is összeülnek, a valóságban kell előrelépni. A cseh soros elnökség megkérdőjelzi még a barcelonai e, célokat is amelyek rögzítik a család és a munka összeegyeztethetőségének szükségességét. Németországban még rosszabb a helyzet, ami a nők és a férfiak közötti fizetés közötti különbséget illeti. Sajnos a német parlament képviselője nincs itt. A banki válság és a gazdasági válság még csak súlyosbítja ezt a helyzetet. Ez egy nagyon tesztoszteron által vezérelt válság, a nők ebben nem jelennek meg, és azt gondolom, hogy ez egy központi kihívás a norvég modell, igenis követendő, a nők intenzívebb bevonása a felügyelőbizottságokba minimum 40%-os arányban, és a bizottságnak is jelentős feladatai vannak, mégpedig még a választások előtt. Pontosabb bizottság is definiálja a politikai céljait, és ebben is megjelenjenek a nők. A bizottságtól azt követeljük, hogy tényleges intézkedéseket ragadjanak meg, annak érdekében, hogy a diszkrimináció ellenes küzdelem erősödjék, az a javaslat, ami előttünk van a parlamentben, nem vette figyelembe a nem szempontját, mint kritériumot. Nem csak a munkahelyen van nem alapján történő diszkrimináció, Mi ki szeretnénk harcolni azt, hogy a nem alapján történő diszkrimináció semmilyen területen ne legyen megengedett. A gender intézet is fontos szerepet kell, hogy betöltsön. A frakciókon átnyúlóan beszéltünk itt az Európai Parlamentben is arról, hogy az esélyegyenlőségi intézet nagyon fontos, nagyon sok munka áll mögöttünk. Ha megnézzük azt, hogy milyen gyorsan döntenek milliárdokról, annak érdekében, hogy a férfiak kudarcát megoldjuk, és a válságon úrrá legyünk, engem ez borzasztóan felháborít. Ami a nők elleni erőszakot illeti, itt is még súlyos problémáink vannak. Azt gondolom, hogy világos üzenetet kell a nők felé küldeni, mint a férfiaknak kell egy üzenetet küldeniük. Fontos, hogy megváltozzék a hozzáállás. Nem jelenti azt, hogy a nők általában véve mindig és mindenütt jobb esélyegyenlőségi politikusok, de legalább az 50-50 százalékos -50 arány valósuljon meg. Köszönöm szépen! Ďakujem veľmi pekne pani, pani Gröner. Gröner asszony, köszönöm szépen. Most pedig a görög parlament nevében Dimitra Anapogru asszonynak adom meg a szót, aki a női egyenjogosítás és a fiatalok jogával foglalkozó állandó bizottság tagja. Mielőtt megadnám a képviselőasszonynak a szót, még üdvözlöm az Európai Parlament elnök helyettesét körünkben, aki a nőjogi ö, bizottság alelnöke és Kratz asszony. Üdvözlöm Önt is. Uh, Καταρχήν ευχαριστούμε. E, és megadom Arapogló asszonynak a szót. Köszönöm a meghívást, és köszönöm a szót is. Én vagyok a görög képviselőház egyetlen néma képviselője, és az egész világon a negyedik néma képviselő vagyok. És néhány szót szeretnék mondani a jel nyelvről. Két éve vagyok parlamenti képviselő Görögországban, tehát nagyon nagy tapasztalataim nincsenek, de nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a nemzetközi nőnap alkalmából megszervezett eh, rendezvényen vehetek részt. A nők jogáról hosszú ideje hallunk, hosszú múltra tekinthet vissza a nők jogáért való harc, és folyamatosan a saját jogunkért küzdünk, és látnunk kell a nők életkörülményeit, erre is figyelni kell. Nagyon fontos a nők szerepe a társadalmunkban. Hiszen egy nő sok szerepet tölt be, munkavállaló, feleség, anya, nagyon sok társadalmi felelősséget visel. Törődik a gyermekekkel, és nagyon sok szerepet vállal. Úgy gondolom, hogy a férfiaknak ezt el kellene ismerniük a nők sokfajta e, részvételét a társadalomban is. Fel kell ismernie a nők igényeit is. Erre is figyelemmel kell lennünk. Úgy gondolom, hogy a következő európai parlamenti választásoknál a női rész El kell ismerni a nők jogát ahhoz, hogy részt vállaljanak a politika mindennapjaiban és a politikai életben. A nőknek ugyanolyan jogokat kell kapniuk, mint a férfiaknak. És minnyájuknak tudniuk kell, hogy Görögországban nagyon keményen harcolunk a női képviseletért és a nők jogaiért a mi mozgalmunk is sokat tesz a célok elérése érdekében. Görögországban egy négy éves programot fogadtunk el, amely a politika nemzeti prioritásait és a 2004-2008-as időszakra cselekvés tengelyét határozta meg. Sok mindent irányoztunk elő ebben a programban, és nagyon sok mindent értünk el a fogyatékkal élő nők számára is, biztosítandó, hogy aktívan vehessenek részt a politikai életben. Például egy olyan nő, akinek fogyatékkal élő gyermeke van. Az ilyen nők érdekében sokat tettünk. Nagyon fontos, hogy a diszkrimináció ellen is fellépjünk. Meg kell szüntetni a diszkriminációt is. Van még egy fontos kérdés, amelyel törődni kell, ez pedig az, hogy minden országban de azt is világosan kell látni, melyek a célok, melyek a javaslatok, és hogyan lehet elérni a célokat, jelesül a férfiak és a nők egyenjogosításának céljét. Milyen tanácsot adnánk egy nőnek, aki aktív szeretne lenni munkájában, de ugyanakkor a családról sem akar megfeledkezni? Milyen tanácsot adhatunk neki? Milyen politikát folytatnak az egyes országok? milyen pozíciót foglalnak el a nők az egyes országokban. Sok konkrét információt hallanék szívesen erről, és persze a politikusok és a politikus nők véleményét is szívesen meghallanám. Fontos, hogy konkrétan cseréljünk eszmét. Hiszen egy nő, hogyha harcol vagy keményen dolgozik, teljesen más helyzetben van, mint egy férfi, hiszen sokkal több kötelezettséggel küzd, mint egy nő mint egy férfi. A férfiak a bal, a nők a jobb agyféltekével gondolkoznak. Mit jelent ez? Hát egyrészt az, hogy különbséget kell tenni a kettő között. Ki a dinamikus? Ki az erősebb? A nő, a nő. A női, az energia, ő sok szerepet tölt be az életben, és ezért tudja, hogy kell harcolni. Azért jöttünk, hogy konkrét javaslatokat halljunk. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm szépen, Arapogló asszony. Múlt évben is itt járt nálunk, és nagyon örülök, hogy idén is itt tud lenni közöttünk. Most pedig Kraca asszony kap szót. Kraca asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek a mai napon, a Nemzetközi Nőnap megünneplésén. Ugye néha, még nem érkezett el egészen a Nemzetközi Nőnap, de kiváló idő, kiváló alkalom ez arra, hogy különböző eseményeket szervezünk, illetve hogy az európai választások alakulásáról is elgondolkodjunk. Rendkívül fontos az eszmecsere, és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mit tehetünk az európai választásokon is például, annak érdekében, hogy több női képviselő legyen az Európai Parlamentben, és el kell mondjam, hogy fontos az is, hogy ne, ö, nem elég az, hogy ezek a nők bekerülnek a parlamentbe, hanem az is fontos, hogy megfelelő pozícióik legyenek, sokszor ugye a pártok döntenek arról, hogy a listán milyen helyet foglalnak el a nők, és sokszor a nők által képviselt érték nem felel meg annak, hogy milyen pozíciót kapnak a nők ezeken a listákon. Ezeket a dolgokat nem lehet elégszer ismételni. Ahogy azt Arapoglu asszony említette, meg kell vizsgálni a helyzetet minden egyes államban, minden egyes tagállamban, meg kell vizsgálni a statisztikákat, ki kell értékelni a rendelkezésre álló adatokat, és ebben segítségünkre szolgál az Euróbarométer. Az európai választásokkal kapcsolatban tanulmány készült, szociális és demográfiai szempontból vizsgálta a választásokat. tegnap látott, ö, került nap világra egyébként ez a tanulmány. Rendkívül fontos egyébként az, hogy ezt a kérdést az alapjaitól kezdve vizsgáljuk, tehát minden tagállamban meg kell vizsgálni a rendelkező, rendelkezésre álló adatokat. A választások előtt konkrétan kell fogalmazni, hiszen a nőket általában a konkrét kérdések érdeklik, a mindennapi életükhöz kapcsolódó kérdések, a, olyan kérdések, amik a ö, családjukhoz, a gyermekeikhez kapcsolódnak. Például mi történik a vállások esetében a gyermekekkel? Ezek a kérdések érdeklik a nőket. Fontos, hogy fontos, hogy hogyan vélekednek a nők a társadalomról. A nők több mint 80%-a úgy vélekedik, hogy férfi központú társadalomban élünk. Mi nők úgy érezzük, hogy ez a mi harcunk, de nem csak azért harcolunk, hogy egyenlő esélyek legyenek, hanem azt gondoljuk, hogy ezért ezáltal a társadalmat is javítjuk az, eur az európai választásokon, tehát úgy érhetünk el jó eredményt, hogyha a tagállamokban indulunk ki, ott kezdjük el a munkát, és a politikai pártokat a saját társadalmunk képévre kell alakítani. Nagyobb helyre van a nőknek szüksége a párbeszédben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és hogyha bármilyen kérdésük van, illetve hogyha európai szinten szeretnének együttműködni velünk a választási kampányal kapcsolatban, akkor természetesen rendelkezésükre állok. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök helyettes asszony. Most pedig a francia nemzetgyűlés képviselője szólal meg, aki egyben a nőjogi szakbizottság tagja is. Kuton asszony, Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm, hogy egybe hívták ezt az ülést, és két kérdést szeretnék felvetni. Egyrészt, hogyan lehet a pártot motiválni, másrészt, hogyan lehet a nőket motiválni, hogy vegyenek jobban részt a politikában. Nos, úgy gondolom, hogy a pártok motivációja ját a törvények szabályozzák. Franciaországban kvótát vezettünk be, ez egy jó, sikeres dolog hiszen ez a kvóta azt tükrözi, hogy a nők az emberiség felét teszik ki, és ezért a sokszínűségben kell az egyenlőséget megőrizni. Tovább kell harcolnunk tehát az egyenjogúságért. Két lehetőség van a pártok motivációjára, ezt Franciaországban megtettük, büntetést kell fizetniük a pártoknak, egyszerűen adószerű büntetéseket kell fizetniük, hogyha nem eddig nőt állítanak jelölnek a listájukban. Aztán fontos, hogy ne egy képviselő lássa el a képviseletet, a választókerület képviseletét hosszú időn keresztül, hanem legyen egyfajta rotáció. De másrészt a nőket is meg kell szólítanunk, hiszen a nők nem eléggé motiváltak még a politikai szerepvállalás területén. Úgy gondolom, hogy itt Európára fontos feladat hárul, például a szülői e, szerep eh, kibővítése során, és a feladatok megosztása során. Köszönöm szépen, Krutánszony! asszony! Estrella asszony szót, aki a FEM szakbizottság helyettes. Herr Presidente, é verdade, passado um ano, cá estamos de novo. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Egy év telt el, elmúlt nőnap óta, és ugyanazokról a témákról, ugyanazokról a kérdésekről beszélünk, mint egy évvel ezelőtt. Jó jelez? Ez azt jelenti, hogy nem történt megfelelő előrelépés. Nem hozták meg azokat az intézkedéseket, amelyre szükség lett volna. A nemek közötti egyenlőség helyzete nem javult. A bolgár parlament képviselője hallatán megerősödött bennem az a véleményem, hogy több eszmecserére van szükség, illetve a tájékoztatásban is nagyobb, jobban el kell köteleznünk magunkat annak érdekében, hogy a sztereotípiákból segítsünk kilépni. A politikai életben és a gazdasági életben a nőknek nagyobb szerepet kell adni a döntéshozatalban, Nem csak azért kell a nőket felvenni a választási listákra, hogy ott csinosak legyenek és szépek legyenek, nem szépségversenyről van szó, hanem mindenkinek a politikai képességét mérjük fel a választásokon, illetve hogy melyik jelölt képes arra, hogy meggyőzze a választókat. cél természetesen az lenne, hogy a nők nagyobb mértékben részt vegyenek az er- európai választásokon. Nagyon nehéz a magánéletet, a szakmai élettel összeegyeztetni. Ez az egyik gond a nők részvételével kapcsolatban. A másik gond pedig az, hogy ugyanazon munkáért kevesebb fizetést kapnak a nők. Ami a fizetésbeli különbséget illeti, ezt nem ugyanolyan mértékű minden európai tagállamban, olaszor, én hazámban ez csak, ez csak 8%, tehát az európai átlag fele. Mégis harcolnunk kell ezen fizetés különbség ellen, hiszen a nőket is megilleti ugyanaz a fizetés ugyanazért a munkáért. Nagyon érdekes felvetéseket hallottunk Dálrup asszonytól amikor, aki a tanulmányt ismertette. A nők kevésbé vesznek részt a választásokon, mint a férfiak. Azon országokban, ahol jobban megvalósul a nők részvétele a döntéshozó pozíciókban, általában a nők nagyon mértékben részt is vesznek a politikai életben. El kell magyaráznunk a nőknek, hogy az Európai Parlamentnek mi a szerepe láthatóságot kell biztosítani a képviselői munkának. Azért, hogy a nők elmehetjenek szavazni, és dönthessenek. Azon országokban, ahol a nők alul vannak képviselve, a kvótarendszerrel, a különböző jogszabályokkal jobb eredményeket lehet elérni, tehát növelni lehet a nők képviseletét a döntéshozó pozíciókban. De nagyon fontos az is, hogy arra ösztönözzük a nőket ezekben az országokban is, hogy vegyenek részt a választásokon, menjenek el szavazni. Tehát mobilizálni, mobilizálni kell a nőket, nem csak annak érdekében, hogy jelöltessék magukat, hanem hogy vegyenek részt a szavazáson és menjenek el szavazni júniusban. Köszönöm, elnök helyettes asszony. Egy másik portugál képviselő kap most szót, ő pedig a, a erkölcsi és kulturális szakbizottság tagja, Kuttó asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is meg szeretném köszönni az Európai Parlament szakbizottságának a konferencia megrendezését és a meghívást is. Meg szeretném köszönni a nemzeti parlamenti képviselőinek, akik eljöttek Brüsszelbe. De köszönettel tartozom a nőknek általánosságban, magunknak, hogy itt vagyunk, azért, hogy ismét emlékezetesé tegyük a közelgő nemzetközi nőnapot. Én az etikai szakbizottság tagja vagyok a portugál parlamentben, amely szakbizottság többek között a családok kérdésével foglalkozik, a diszkrimináció a férfiak és a nők közötti diszkrimináció elleni fellépés tartozik a szakbizottság jogkörébe. A gender gap, tehát a társadalmi nemek közötti tátongó szakadék meghaladás az egyik feladatunk. Esterella képviselőasszony már felszólalt, ő maga is portugál, ezért rövidre foghatom magamat. Portugáliában új ciklus vette kezdetét, és mindent megtettünk az egyenjogosításért. Elérendő, hogy a szocialista pártban bevett rendszer az egész parlamentben is elfogadásra kerüljön. A képviselők 33,3, illetve a nemek minden létező nem 33,3%-ban kell, hogy képviseltesse magát. Persze ez a törvény a férfiakra is vonatkozik, tehát legalább 33,3% férfire is szükség van, ben azonban új kihívások előtt állunk, hiszen az a kérdés, hogy a jogi kötelezettséget hogyan tudjuk a való élet valóságába átültetni hiszen például a listákon minden harmadiknak más neműnek kell lennie, mint az előtte hárommal lévőnek. Így is változatosra teszik a listát, de mondom, nem könnyű ezt mindennapi gyakorlati lépésekre váltani. Mind a nemzeti parlamentben, mind az önkormányzatokban reméljük, hogy a nők aránya nőni fog. Ami pedig a helyhatóságokat illeti, Nos, erről kevesebb szó esik a közvitában. A portugál parlamentben változott a nők és a férfiak aránya, a helyhatóságokban még sok mindent kell tenni, és remélem, hogy jelentősen megváltozik a helyzet az Európai Parlamentben is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. És most megadom Plesztyinszka asszonynak, szlovák kolléganőmnek a szót. Parancsoljon Plesztyinszka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt Kocáp úr, nagyon örülök, hogy ön képviseli a cseh elnökséget a mai konferenciánkon. Igen, tisztelt hölgyeim, igen, tisztelt uraim. Nagyon örömteli, hogy erről a nagyon fontos kérdésről beszélünk máma. Jelesül a nők politikában való részvételéről. Nagyon örülök annak, hogy öt évig képviselhettem Szlovákiát az Európai Parlamentben. A nők meggyőző bizonyítékát adták annak, hogy valóban helyük van a politikában, hiszen ki tudhatja a jogalkotói javaslatokat a legjobban kidolgozni, amelyek a családra, amelyek a nők helyzetére vonatkoznak, mint a nők maguk. A Vészakbizottságunk is nagyon jó javaslatokat dolgozott ki, amelyeket eh, a törvényhozói valóságát tettünk, és amelyeket ezután a nemzeti parlamentek is lekövettek jogalkotói munkájukban. A mikrohitelek odaad ítélésének keretfeltételeit javítottuk, javítottuk eh, a nők szerepvállalásának feltételeit, és igyekszünk rábírni a választókat, a nőket is, hogy vegyenek részt a választásokban, és persze férfiakat meg kell győzni arról, hogy a nők igenis új kontúrokkal gazdagíthatják a politikát. Látom, hogy a mai vitam, a mai eszmecsere előbbre visz bennünket, az 50-50 százalékos -50 célt egy tisztességes kampányjal talán el is érhetjük, vagy közelebb kerülhetünk hozzá. És új feladatoknak eh, felelhetünk meg, amelyek eh, előtt a nők állnak. Örülök, hogy eh, Mikulás Zurinda frakciójából tíz nő vett részt a mai ülésünkön. Ez is ékes bizonyítéket adja annak, hogy a szlovák politika mindent megtesz a nők és férfiak egyenjogosításáért. Minden jót kívánok, köszönöm. Köszönöm Plesznyinszka asszony. És most a horvát parlament nevében Carmella Kaparinnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! A, politikai, a nők politikai részvétel a döntéshozatali folyamatban nemzeti és helyi szinten nagyon nagy jelentéssel, jelentőséggel bír, nem csak a nők számára, hanem az egész társadalom számára. Az egész társadalom felismeri a nők szerepvállalásában rejlő lehetőséget, hiszen a nők a társadalom felét teszik ki. A horvatol, horvát parlamentben 2008. júliusában elfogadott egyenjogosítási törvénye a nők kvótáját írja elő, a női kvótát írja elő a pártok számára, és ezzel növeli a szerepvállalásokat. Nagy vita volt a kvótakról, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy jó eszközt jelentenek a kvóták a cél elérése érdekében. A politikai pártok vezetésétől függ, hogy milyen szerepet adnak a nőknek, de hát fontos, hogy felismerjék, hogy a nők több mint 50%-ban képviseltetik magukat a társadalomban, és éppen ezért a demokráciához vezető úton elengedhetetlen, hogy bevonjuk a nőket, de a gazdaság fellendülésének is zálogai. Fontos látnunk azt is, hogy a közösségi krízis, amikor a közösséget krízis érinti, akkor a nők vállán nagyobb teher nyugszik, általában hátrányosabb helyzetűek, alacsonyabb bérért végzik ugyanazt a munkát, éppen ezért minden szinten hozzá kell ők, férésüket kell biztosítani a döntéshozatali testületekhez. A nők tehát nagy terheket cipelnek. Másrészt nagyon fontos, hogy motiváljuk a nőket arra, hogy aktívabban vállaljanak szerepet a politikában. Nem könnyű feladat az, hiszen a, a hagyományosan és történelmileg mindig margóra szorították őket. Megfelelő kampányokra lesz szükség, érzékenyé kell tenni a médiumokat, és ki kell képezni az embereket ahhoz, hogy megváltozzon a gondolkodás módjuk. De a jogi kereketet, kereteket is meg kell választ, változtatni. A helyhatósági választások közelegnek Horvátországban, ezért a politikai pártok első vizsgája az lesz, hogy valóban sok magas szintű jelöltet állítanak-e a nők köréből. A Nemek közötti Egyenjogúság szakbizottságának legutóbbi súlyponti ülésén a pártok képviselői mind elmondták, hogy mindent megtesznek a cél elérése érdekében. A pártok és a kormányzat és nem kormányzati szervek képviselői egyetértettek abban, hogy eljött végre Horvátországban annak a napja, hogy nagyobb szerephez juttassuk a nőket, és így biztosítsuk a társadalom jobb és tartósabb felvirágzását. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm szépen! Pani Kretu. Kretu asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Suntem cu toții Köszönöm szépen, kedves kollégák! Mindannyian tudjuk, hogy néha az európai polgárok nincsenek megelégedve a politikával, úgy általában is a politikusokkal úgy látják, hogy a politikusokat a hatalom érdekli, és nem az emberek. Számukra az a fontos, hogy megszerezzék a hatalmat, és nem az, hogy ezzel éljenek is. Bizonyos országokban az elégedetlenség magasabb fokra ház, hág, mint máshol. Ahol több a nő a politikában, ott általában kevesebb a korrupció, és hozzáértőbbek a politikusok is. Ez a következőt mutatja. Azon országokban, ahol a nőknek magas a képviselete, ott a ö, oktatás, a gyermekellátásra fordított költségek általában magasabbak. Aztán a védelemre, a IT, tehát az információs technológiára folytatott, fordított pénzek pedig általában fordítottan arányosak azzal, hogy hány nő vesz részt a döntéshozatalban. Az üzenet tehát világos. Dobjuk sútba a sztereotípiákat. A nők rendelkeznek a politika gyakorlására, rendelkeznek azzal a know-how-val, amely alkalmasra teszi őket arra, hogy a politikát gyakorolhassák. Tehát értenek a nők a politikához. Viszont valamivel nem rendelkeznek, nincs pénzük, nincs politikai vizibilitásuk, láthatóságuk. Egy ördögi körről van itt szó. Azok, akik hatalmi pozícióban vannak, jobban láthatóak, a sajtóban, sajtó többet számol be róluk, a nők viszont nem tartoznak ebbe a csoportba. Tehát arra van szükségünk, hogy a nők is ö, több szerepet kaphassanak, jobban ki tudják fejezni magukat, nagyobb láthatóságra, vizibilitásra van szükség. Többen említették a magánélet, illetve a szakmai élet összeegyeztethetőségét. Ezzel kapcsolatban politikai akaratra van szükség. Nem arról van szó, hogy szociális, vagy jogszabályi reformokra, forradalmakra lenne szükség, ne. nekünk kell azért valamit tennünk, hogy a nőket, mint állampolgárokat azonos mértékben képviseljék, mint a férfiakat. Köszönöm. Köszönöm. Margarita Petkovának adom meg a szót Bulgáriából. Parancsoljon. Vastvizemen да направя едно малко уточнение, че... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Egy dolgot nagyon röviden tisztázni szeretnék. Azok a nők, akik a politikában dolgoznak Bulgáriában, őket nagyra értékelik. Nem csak a szépségük miatt, hanem a szerepük és a tevékenységük miatt. Bulgáriában erre nagyon büszkék vagyunk. Én ezt a konferenciát arra is szeretném felhasználni, hogy gratuláljuk a szervezőknek. Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy a szervezőknek gratuláljak. Ma nemzetközi nőnap van. A szocialista nők képviselőiként azt gondolom, hogy a tőlünk tehető legjobbat megtesszük annak érdekében, hogy a pénzügyi válságon úrá legyünk. Mindenkinek szép napot kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mi is minden jót kívánunk önnek, most pedig Magánországnak adom át a szót, ő az Európai Parlament képviselője, parancsoljon. Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Az a benyomásom, hogy a nemzetközi politikai agenda manapság megváltozott a válság hatására. A válság súlyosbítja az állampolgárok helyzetét, különös tekintettel sújtja az asszonyokat. A munka körülmények lesz kép, az, hogy valaki foglalkoztatott-e, avagy sem, ez lesz a lényeg, ez lesz az elsődleges, a egyenlőség kérdése pedig egy kis számú kulturális elit kérdése lesz. Nő. A nők gyakorlatilag kiszorultak a munkaerőpiacról, Olaszországban rekordokat döntünk, Olaszország déli részén 28%-os a nők a, a, foglalkoztatása, diplomás nőket is beleértve. a válsággal kapcsolatos kérdések gyakorlatilag nem, alkal, nem adnak alkalmat arra, hogy a nők kérdéséről beszéljünk. A politika természetesen nehéz dolog, és a nők nek nincs meg arra az ideje és energiája, a, különösen jelenlegi válságos helyzetben, hogy a politikának szenteljék ideje, idejüket. Azonban az ezzel kapcsolatos politikai erőfeszítés elengedhetetlen annak érdekében, hogy megváltoztassuk a, a társadalmat. Ma beszéltünk arról, hogy milyen harcot vívunk a női jogok elérése érdekében. Tegnap egy másik konferencián vettünk részt, ahol az iráni béke Nobel-díjas ügyvédasszony jött el. Ő is arról beszélt, hogyha egy női jogi harcos bebörtönöznek, akkor mindenki egyesíti erőit. Nagyon fontos tehát a nők európai hálózatának megszületése. Ahogy professzor asszony is elmondta, a nők képviselete a választási rendszerekben rendkívül fontos. A tiszta, kép, tiszta képviselet, mint például Olaszországban, preferencia rendszeren alapul, hogyha akár akkor is, hogyha 50%-os a nők aránya a választási listákon, akkor is elképzelhető, hogy egyetlen nőt sem választanak meg. Professzor asszony ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy el kell gondolkodni, hogy a, a nemzeti rendszereket hogyan kéne megváltoztatni. A gazdasági szankciók, a gazdasági gazdaságpolitikáról való gondolkodás nem elegendő. Attól félek, hogy ha olyan listák jönnek létre, ahol nem választanak meg nőket, akkor a, elképzelhető az, hogy meg kell fizetni ennek az árát. Tehát a pártok bírságokat fizetnek, azonban inkább hajlandóak ezt az árat megfizetni, ezt a bírságot megfizetni, mint hogy nők valós eséllyel bejuthassanak a döntéshozatali folyamatokba. Köszönöm szépen. E, Köszönöm szépen a hozzászólásaikat. Jakobi asszonynak adom meg a szót, aki a Macedon parlamentet képviseli, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma önökkel, és szeretnék uh, néhány szót szólni a macedon nők helyzetéről. Egy Orbán Pály képviselője vagyok a demokráciáért. Van ez a párt, nyolc képviselője van ennek a pártnak a Macedon parlamentben. Összesen 32 eh, női képviselője van a Macedon parlamentnek. Elnézést kérek. Elnézést kérek, hogy rossz az angolom, szeretnék anyanyelvemen tovább beszélni, és akkor ebben ön majd tolmácsol. Nelik, ako on tom si sme 27 postov v 26 postov, 26 postov v Makedónii, tak sme 26 postov Makedonija. Makedónii, i sme so 29 pratenici, a medzi Uh, our, uh, my party as, uh, uh, a pártomnak az albánokat képviseli uh, Macedóniában, 25% az ország lakosának albán, 29 parlamenti képviselőnk van a parlamentben, ebből 8 no. Tehát az a, a parlamentben uh, képviselőink 27%-a nő ezáltal. Pártunkban a gender kvóták megjelenése előtt is volt már, voltak már női tagjai a parlamentünknek. Nagyon örülünk annak, hogy országunkban a 30%-os gender kvóta ellenére ezt az arányt túlhaladtuk, és parlamentben 32%-a a képviselőknek nő. Három különböző típusú gender kvótát alkalmaztunk. Először 2002-ben a listánkon 30% a jelölteknek 30% a nő volt, azonban ez az arány kevesebb volt, mint a 30%. A második modellben, legutóbbi helyhatósági választásokkor, négy évvel ezelőtt, az első fordulóban 30%-os volt ez az arány, és végül is 22,9%-a a helyhatósági tanácsoknak nő volt és 2006-ban a harmadik modellt érvényesítettük a parlamenti választásokon, amikor mind a három jelölt esetében legalább egy különböző nemű volt, és 31,7%-os volt a nők aránya. Mindez azt mutatja, hogy politikai pártunk bízott a nőkben, és még több nőt tettek a listáikra, mint amennyire a kóta értelmében úgymond szükség volt. Az Esélyegyenlőségi Szakbizottság tagjaként szeretném elérni azt, hogyha a helyhatósági választásokon több nő jelenne meg, hiszen most vannak ezek a helyhatósági választások. и да имаме представничка председател на Uh, so uh, we hope that on this local election Reméljük, hogy a helyhatósági választásokon sikerül majd a nők számát 22,9%-ról több mint 30%-ra növelni. Két alkalommal a parlament alelnöke nő volt. And through the committee we are also, also uh, fighting to have uh, a szakbizottságban azért küzdünk, hogy a vezető pozíciókban minél több nő legyen, illetve a társadalom egyéb területein is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most pedig Francesca Medinának adom meg a szót. Ő a spanyol parlamentet képviseli az Esélyegyenlőségi Szakbizottság tagja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számunkra a spanyol képviselőház delegációjának számára nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy itt lehetünk, és megköszönöm elnök asszonynak, hogy megszervezte ezt a konferenciát. Én is szeretnék valamit hozzátenni ehhez a mai vitához. Először is szeretném azt kiemelni, az, hogy milyen fontos az, hogy jogi szabályaink legyenek, amelyek arra irányulnak, hogy a esély egyenlőtlenség ellen felvegyük a harcot. Hazám azt gondolom, hogy példaértékű szerepet játszik ebben, nagyon sok ilyen jogszabályunk van, ott van például, a, ö, ott van például az esélyegyenlőségi törvény, illetve a családon belüli erőszakról szóló törvény nem csak országos, európai, hanem világszinten is beszélni kell erről. Sajnos még mindig olyan rendszerünk él, amely lehetővé teszi az egyenlőtlenségeket. Ezt kell megváltoztatnunk, és el kell, le kell szögeznem azt, hogy nem szabad ö, hátralépünk, tehát nem engedhetünk a megszerzett, kivívott jogainkból, hanem ezeket kéne konszolidálni. Ez a kihívás áll előttünk az elkövetkezendő években, illetve az európai választásokkal kapcsolatban is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mielőtt eh, megadom a szót a következő hozzászólónak, lezárom a hozzászólói kérések listáját. Még három eh, hozzászólásunk van civil szervezetek részéről. Az Európai eh, Női Lobby főtitkárnőjének adom meg a szót, parancsoljon. Jó napot kívánok! Sajnos a főtitkár asszony személyes okok miatt már távozott a rendezvényről, el kellett mennie. A nőjogi lobby 3000 szervezetet egyesít, a mi kampányunk demokrácia érdekében azt a célt szolgálja, hogy a nők az Európai Parlamentben is egyenlő arányban képviseltetessék magukat. Tudják azt, hogy júniusban választások lesznek, és ugyanez vonatkozik a bizottságon belül is a női képviseletre. A bizottság alelnök asszony, a Wallström asszony illetve Orán a részt vesznek ezen a rendezvényen. a Rembamok Nobel-díjas török író, illetve 2009-ben ez egy nagyon magas szintű konferencia lesz. Mi szeretnénk biztosítani azt, hogy Európában fair demokrácia valósul meg, a nők és a férfiak is bekapcsolódhatnak a döntésekbe, ami pedig az alul képviseletet érinti Európában. A legitimitás nem valósul meg megfelelően, nagyon sok kötelezettségvállalás történt már, de fekete a kép. 77% az Európai Parlamentnek férfi, illetve a bizottságon belül is a biztosok között sokat a férfi van, mint nő. Mindenkinek meg kell tenni a saját feladatait, megfelelő egyensúlyt kell teremteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig a fogyatékkal élők egyik európai szervezete képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én egy civil társadalmi szervezetet képviselek, akik a fogyatékkal élők sorsát tartja szívügyének. Szervezetünk az Európai Nőjogi Lobbynak is tartja, és mi az 50-50%-os kampány teljes mértékben támogatjuk. 50%-a a, a fogyatékkal élőknek nő. Meg kell jegyeznünk azt, hogy a fogyatékkal élők között a élők tehát a fogyatékkal élők körében a nők, akik fogyatékkal élnek, nagyon kismértékben kapcsolódhatnak be a döntéshozatalban. A Nemzetközi Nőnap alkalmából készítettünk egy manifestót, és ebben a manifestóban tíz prioritást fogalmaztunk meg. Az egyikre szeretnék csak összpontani, ez, összpontosítani, ez a mai ülés témája is – ez pedig eh, a választásokhoz és választási kampányokhoz történő egyenlő hozzáférés a fogyatékkal élő nők számára is. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy információhoz jusson, ez mit is jelent. Például olyan információkhoz a hozzáférés, mint az elektronikus formátumok, a jelbeszéd alkalmazása a választásokon, a televíziós műsorok feliratozása, amikor például vitákra kerül sor, televíziós politikai vitákra, csak hogy néhányat említsek. Végül, de nem utolsó sorban, az egyenlő hozzáférés az elektronikus kampányokhoz, az a jog is hozzátartozik, hogy meg lehessen választani képviselőként a fogyatékkal élő nőket. Azt gondolom, hogy ezeknek a nőknek ki kell állnak a joga mellett, és nekünk segítenünk kell őket. A terem hátterében elhelyeztük ezt a manifestót, kérem nyugodtan ragadjanak magukhoz egy-egy kópiát. A fogyatékkal élők szavazata számít, a szlogenünk, a választási kampány keretében 50 millió fogyatékkal élő nő van, és nagyon fontosnak tartjuk az ők ügyét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a fontos hozzászólást. Végezetül pedig megadom a szót Papancsavak asszonynak Bulgáriából, aki szintén a fogyatékkal élő emberek európai fórumát képviseli. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Kollégám, Valeri már elmondta a gondolataink lényegét, és elmondtam, hogy miért is dolgozunk, mit tartunk fontosnak. beszélt az aggájainkról. Én az Európai a Fogyatékkal Élő Emberek Fórumának dolgozom én magam is. Köszönöm a meghívást. És azt szeretném kihangsúlyozni és kiemelni, amit kollégám is mondott. Mindenkit arra kérek, mindenkit arra szólítok fel, hogy tegyük lehetővé, hogy több nő kerüljön a politikába, és akár több fogyatékkal élő nő is kerülhessen a politikába. Köszönöm szépen! Ďakujem veľmi pekne, pani Papančeva. My sme po... Köszönöm szépen, Papančeva asszony. 29 nő és férfi szólalt felszólt hozzá az eszmecseréhez. A konferenciánk majdnem, hogy a végéhez közeledik. Ezért engedjék meg, hogy végezetül néhány gondolatot megosszak önökkel. Gyakran hallottunk arról, hogy a nők problémái látszólag ismétlődnek ugyanazokkal a kérdésekkel foglalkozunk magunk is. Persze az alapkérdések ugyanazok, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy óvatos lépésekkel, de mégiscsak előre haladunk. Javul a nők helyzete a mai társadalomban. A miniszter úr, a biztos asszony, a biztos úr számadatokat is említett. Igazából három szám hökkentett meg, vagy rémisztett meg a legjobban. Mégpedig, hogyha az azonos bért, az azonos munkáért elvet érvényesítjük, és olyan tempóban dolgozunk a cél eléréséért, mint idáig, akkor 25 évre lesz szükségehez. Hogyha figyelembe veszük ezen felül, hogy először ezt a célt 52 éve fogalmazták meg, a római szerződések elfogadásakor, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy igazán meghökkentő, hogy egy évszázad kell majd az 50-es évektől számítva ahhoz, hogy valóban ugyanannyi bért kapjon férfi és nő ugyanazért a munkáért. Nem hiszem, hogy az Európai Unió hírét öregbítené, vagy akár egy civilizált társadalom hírét öregbítené. Ez a tény. Ugyanakkor meg vagyok róla győződve, hogy ez nem a jogalkotók hibája. Megvan a jó szándék, ahhoz, hogy biztosítsuk a nőknek a társadalmi pozíciókhoz való egyenlő hozzáférést. Szegénység, az erőszak, az emberkereskedelem, illetve a nők hiányos képviselete a döntéshozatali fórumokban, ezek mind olyan kérdések, amelyek súlyos kihívásokat jelentenek, és amelyek éles fényel világítanak rá a nő méltóságára, a nő emberi méltóságának kérdésére a meglévő szabályok és törvények úgy gondolom, hogy elegendőek volnának a problémák megoldására, de a gyakorlat még várat magára. Köszönöm szépen az önök részvételét, köszönöm a türelmüket, és köszönöm a fegyelmüket is, hogy figyelembe vették a felszólalási időt, hiszen csak így tudtuk elérni ezt, hogy a nemzeti parlamentek ilyen sok képviselője szóra emelkedhetett. Végezetül pedig önöknek, nem csak azoknak, akik itt vannak a teremben, és nem csak az EU-ban élő nőknek, hanem a világ minden nőjének is. Azt kívánom a Nemzetközi Nőnap alkalmából, hogy mindig tartsák tiszteletbe az ő emberi jogukat, emberi méltóságukat, és kapják meg azt is a lehetőséget is, hogy a saját talentumaikkal kellőképpen sáfárkodhassanak. Mindenkinek a köz javára meg szeretném köszönni minden felszólalónak a felszólalását. Köszönöm a parlamenti képviselők és a civil szervezetek képviselőinek, hogy eljöttek. Köszönöm az Euróbarométer képviselőjének jövetelét. Köszönöm a nőjogi és eh, nemek közötti Egyenlőségi szakbizottság titkárságának a munkáját. Köszönöm a teremszolgák munkáját és köszönöm a tolmácsok munkáját, akik maguk is köszönik, hogy hallgatták az ő tolmácsolásukat, hiszen, folytatja az elnökasszony, a tolmácsok tették lehetővé, hogy a sok nyelvű környezetben is kommunikálni tudjunk egymással. Végezetül pedig meg szeretném hívni minnyájukat egy koktélra itt az épületben. Hogyha kimennek az ülésteremből, akkor egy emelettel lejjebb az átriumban tartjuk a fogadást. Köszönöm szépen még egyszer, is mindenkinek jó, biztonságos hazautat kívánok, és remélem, hogy a mai nap valóban hozzájárult ahhoz, hogy mind a nők, mind az európai társadalom számára jobban előkészítettük a választásokat. Köszönöm. Uh